Please, can you... Kérem, hogy foglaljanak helyet, kezdeni az ülésünket. But have to take, please. Okay. Allora, si è appena conclusa la riunione. Most fejeztük be a koordinátorok ülését. A koordinátorok arról döntettek, döntöttek, hogy elfogadják Vertman kollega nő kérését, hogy sürgősségi eljárással foglalkozunk azzal a petícióval, amely a dániai gyermek problémákkal foglalkozik. Elutasította a koordinátorok ülése Jotova asszony kérését, amely módosította volna a 556 per 2013-as petíciót. Fernández kollégának a kérését szintén elutasítottuk, viszont elfogadtuk ugyanennek a kollégának azt a kérését, hogy ajánlást tegyünk a 709 2013-as petícióval kapcsolatosan, amelyet nyitva hagyunk, volt egy kér, kérés a zöldek részéről, hogy módosítsuk azt az ajánlást, amely a 691 per 2013-as petícióval foglalkozott. A koordinátorok januárban nem tudják megvitatni azokat a témákat, amelyeket még írásban nem kaptak meg, és az összes témával kapcsolatosan holnap estig beküldhetik a megjegyzéseiket. Ami az európai polgári kezdeményezéseket illeti, nevezetesen egy meghallgatás megszervezésével kapcsolatosan a koordinátorok arról döntöttek, hogy lesznek rendkívüli ülései is a szakbizottságunknak annak érdekében, hogy nyilvános meghallgatásokat szervezzünk meg az új jogszabályok értelmében. Ami a webportálunkat illeti, elhalasztottuk a tesztelési vagy próba üzemmel kapcsolatos javaslatokat. Ugye itt január közepén indulna ez a munka, egy első teszelési fázisra kerül majd sor, de még ezelőtt egy informatív ülést fogunk összehívni, hogy az új mechanizmussal kapcsolatos problémákat megvitassuk. Tehát a webportált nem tudjuk elindítani, azelőtt, mielőtt a szakizottságunk erről nem dönt, és azt el nem fogadja. a szakbizottsági elnökök konferenciájának kell dönteni arról, hogy nem fogadja el a Frontex jelentését, és az új európai ombudsmanról szóló jelentést. Az összes saját kezdeményezésű jelentést is elutasította a az elnökök értekezlete azzal az érveléssel érvel, hogy a ciklus végén vagyunk. Éppen ezért kérvényezni fogjuk ismételten ennek a felülvizsgálatát, ami a februári és a márciusi napi rendeket illeti, néhány kényes témát felveszünk a február és a márciusi üléseink napi rendjébe. Elsősorban a dániai gyermek eh, témát illetően, valamint szó lesz arról a tanulmányról is, amelyet az európai polgárok kezdeményezésé kapcsolatosan készítettek, és a március ülésre más gyermekekkel kapcsolatos petíciókat is felveszünk Ausztriából, Németországból, Hollandiából és az Egyesült Királyságból. Most pedig áttérünk a mai napirendünkre, először is az egyes napirendi pont, a napirend tervezet elfogadása. A mai napirendben nyolc olyan petíciónk van, amelyek bevándorlással foglalkoznak, bevándorlók jogaival foglalkoznak, és menekült joggal foglalkoznak. Aztán van egy petíciónk a Romanvili franciaországi gáz termelő metángyár építésével kapcsolatosan, valamint a lampedúzai helyzettel kapcsolatosan. Az elnök kért egy módosítás, kapott egy módosítási kérelmet is, a 14. napi rendel kapcsolatosan Béker kollega azt kérte, valamint a petíció benyújtójának az aláírás aláírói, és azt kérték, hogy a következő ülésre halasztuk el ezt a témát, mert nem tudott eljönni a petíció benyújtója. A, a 16-os napirendel kapcsolatosan is Bosszináru úr kérte, hogy halasszuk el a Rosszia Montana Verespatakkal kapcsolatos témát, mert még össze kell gyűjteni néhány adatot a témát illetően az elkövetkezendő hetekben. Ezeket nem kapták még meg, tehát kérik azt, hogy halasszuk el ezt a témát. Annak ellenére, hogy a petíció benyújtója itt van, tehát nehéz elfogadni ezt a módosítási kérelmet. Arról is szeretném informálni önöket, hogy a petíciókkal kapcsolatosan a bevándorlás témában itt van velünk Ikalanen, a Frontex egyik vezetője, aki szólni fog általánosságban a bevándorlási témával kapcsolatban. Azt is szeretném még hozzátenni az elhangzottakhoz, hogy ezekről a napirend pontokról a LIBE bizottságot is informáltuk, mert az ő hatáskörükbe is tartoznak bizonyos témák. Kiosztottunk egy dokumentumot a galiciai témát illet, szavazás 18 órakor lesz. Bullan úr kérte ezt. Nincs más módosítás a napirenddel kapcsolatosan. Kérem tehát, hogy fogadják el a napirend tervezetet Auken asszony, Bosztinár úr és Jár úr. Jeg vil tale dansk, for der er jo mange, der følger... Ja. Dán nyelven fogok felszólalni. Nagyon sokan vannak ebben a bizottságban, akik követik a munkánkat. Azt hiszem, hogy nagyon fontos az aranybányászattal kapcsolatos téma, tehát jó lenne, hogyha a polgárok Görögországban és Bulgáriában és más országokban is várják azt, hogy hogyan is fog foglalkozni a petíciós bizottság ezzel a témával. Hogyha elfogadtuk a napi rendet, akkor nem lehet már módosítani, és itt van velünk a petíció benyújtója is. Köszönöm szépen. Na, no, hát, hát ennyit akartam elmondani. Bosszináró kollega. Köszönöm elnök asszony. Szeretnék valamit pontosítani, elnök asszony. Itt ezen a helyen nem akarok kommentálni egy olyan vitát, amelyet a koordinátorok ülésén folytattunk le. De miért is vettük napirendre ezt a témát? az egész módszer kérdéseket vet fel bennem, de nem akarok természetesen a koordinátorok és a titkárság munkáját sem kritizálni. Ugye tudomásul vettük Auken asszony, kolleg, asszony javaslatát, hogy a 16-os témát, 16-os napirendi pontot elfogadjuk. A román kormány két törvényjavaslatot vetett el, és jelenleg nincs semmiféle olyan terv, amelynek, érdek, amelynek értelmében az aranybányászati projekt megsértené a környezetet. Bizonyos javaslatok már nagyon is előre haladottak, vannak olyan javaslatok, amelyek igenis újító jellegűek, tehát a román parlament azt mondta, hogy nincs semmiféle törvénytervezet ezzel kapcsolatosan. Két évvel ezelőtt az Európai Parlament ö, is szólt a témával kapcsolatosan, és elhangzott az, hogy nincs hatástanulmány. Na most mit nyújthatunk ma a petíció benyújtójának. Mellesleg itt van a teremben, és üdvözlöm őt. Én nem értek egyet azzal, hogy zárjuk le ezt a petíciót, maradjon nyitva, de mit tudunk nyújtani, mit tudunk javasolni a panaszosnak. Nincsenek meg a megfelelő érvelések, se a téma mellett, se ellene. Mit tudunk nyújtani? Semmit, jelenleg semmit, mert egy olyan szakaszban vagyunk, amikor látjuk, hogy a két évvel ezelőtti helyzethez képest, hát nem igazán haladtunk előre. Nincs meg a hatástanulmány, tehát mindenképpen nyitva kell hagyni a petíciót, viszont el kell halasztani ezt a vitát. Köszönöm. Pontosan erre van szó, akkor a végéről venném fel a fonalat 16-as pont, Verespatak aranybányászat, ezzel kapcsolatban is nyitva hagynám a petíciót, a petíciót benyújtók érdekében, az eljárás érdekében is nyitva tartanám ezt. A másik dolog, amit mondani szeretnék, sajnálatos ugyan, de szeretném a kérésemet fenntartani, és a 16-os napirendi pontot szeretném törölni a mai napirendünkről. Szeretném ezt elhalasztani, hiszen az én frakcióm sohasem járult ahhoz hozzá, hogy ma vitassuk meg ezt a napirendi pontot, ez pedig a petíció bejutójának érdekeit sem szolgálná, éppen ezért fenntartom a kérésemet, tehát a néppárti frakció kitart amellett, hogy, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, de hogy ma a 16-os pontot vegyük le a napi, rendi, napi rendről. Köszönöm. Jó, Oken. Also, bis mit tager en afstemning om det Auken asszony, ugye ezzel a ö, kérdéssel kapcsolatosan lesz szavazás. A téma, ami hatáskörünkbe tartozik. Ugye itt azért vagyunk jelen, hogy megvédjük a polgárainkat, hogy az érdekeiket képviseljük. Meghívtuk a petíció benyújtóját, ez egy olyan petíció, amelyel már nagyon régóta foglalkozunk. Ha Péter Jár és Bosszináró kollega eh, megegyeznek akkor mm, mm, nyitva lehet hagyni a petíciót. Ez nem első alkalommal kerülne erre sor. Sok esetben nyitva hagyunk petíciókat, de a polgáraink Bulgáriában, Görögországban, Spanyolországban, Magyarországon ránk figyelnek, és szeretnék tudni, hogy hogyan is foglalkozik a petíciós bizottság ezzel a témával, az aranybány, Verespataki aranybányászat projekttel. Hogyha nincs a bizottság részéről, az Európai Bizottság részéről közlemény ezzel kapcsolatosan, hát ez egy elég veszélyes dolog, és ez nem az első alkalom. Ugye itt egy konfliktusos helyzetként mutatják be ezt a helyzetet. Ez nem jó dolog. A, úgy gondolom, hogy fenn kell tartani ezt a petíciót, foglalkozni kell vele, ezt most az elnöknek mondom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Nem hinném, hogy most kellene megvitatnunk ezt a kérdést. Auken asszony ugye élt egy javaslattal, és én is élnék egy javaslattal, tehát az én frakcióm nevében is javasolnék valamit, és én azt gondolom, akkor szavazzunk hogy arról, hogy mi történjen. Képviselők vagyunk, tehát szavazzunk arról, hogy nyitva hagyjuk-e, vagy lezárjuk ezt a petíciót. És akkor talán rátérhetnénk a napirendi pontjainkra, hát ezt nem lehet ezt a végtelenségig húzni vagy halasztani. Szavazzunk erről, és akkor el van. Mely? Yo voy a hacer otra, <clears throat> otra propuesta. Köszönöm szépen. Nekem egy másik javaslatom lenne. Azt kérném, hogy, hogy ezt is vegyék figyelembe, hiszen akkor talán egy, egyességre juthatnánk. A probléma az a... Ö, petíció benyújtóját is illeti. Úgy gondolom, hogy itt konszenzusra juthatnánk, hogyha azt mondanánk, hogy hogy talán a petíció benyújtójának megadnánk a szót, tájékoztasson bennünket, lássuk milyen információink vannak, és aztán legközelebb a bizottság jelenlétében megvitatjuk a kérdést, de most, ha már itt van, akkor megadhatnánk a szót a panaszosnak. Hát ha már napi rendi ponton van, és itt van a petíció benyújtója, akkor egyszerűen bezárjuk az orra előtt az ajtót, azt nem lehet. it's functioning, it's Nobody can... Működik ez a mikrofon, és senki sem uh, ingathat meg az én érvelésemben ezzel a petícióval kapcsolatban. Nem kell itt uh, engem leckésztetni a kedves kollégák. Hagyjuk ezt abba és nem fogom sosem elfogadni azt, hogy újra mutogassanak a hazámra, amikor és az nem szolgálja egyetlen egy panaszos érdeket sem. Nem akarom most a saját tapasztalataimat és munkámat felemlegetni a hazámba, de hát én mindent megteszek annak érdekében, hogy a, a petíciók benyújtóinak érdekét szolgáljam. És te, te, itt vannak érvek amellett, hogy ezt megvitassuk, és, de, de szóval ez ellen is néhány érv. Sem Péter, sem én nem kívántuk meghívni a petíciót. benyújtó, hogy zárjuk le ezt most. A to akkor, hogy tisztázzuk a helyzetet, tehát akkor szavazzunk kell Aukana asszony, hiszen a napirendre került. Tehát napirendi pontról van szó, a napirendről pedig mindig szavaznunk kell. Ez a második napirendi pont pontosan így hangzik, hogy a napirend elfogadása. Tehát ettől nem is térhetünk el. De ebben az esetben a képviselők most valóban erről szavazni fognak. Valamennyi képviselő, aki jelen van, kérem, hogy szavazzon erről. És még valami hozzátennék mindenki tájékoztatására. Elsősorban Bosszinárió úr és Jár úr érdekében. Ők ugye azt mondják, hogy az eljárásunk nem volt megfelelő. Emlékeztetném őket arra, hogy Auken asszony kérését november 28-án jutott el hozzánk, valamennyi koordinátor megkapta ezt, és valamennyi koordinátor jóvá hagyta Aukán asszony kérését, méghozzá november 29-én megkaptuk a jóváhagyást minden koordinátortól járul, ez mind le van írva. Vannak dokumentumaim, amelyek ezt alátámasztják, és most ezt akkor tisztázom az önök számára. Nem. Ezek után a napi rendet december 3-án mindenkinek eljuttattam, majd december 5-én a napi rendet jóváhagytuk, illetve a koordinátorok jóváhagyták azt a napi rendet, ahol, ezt, ahol viszont szerepelt az Verespataki aranybányászat és a napi rendi pont. Aztán véglegesítettük a napi rendet, tehát hát hogyha önöknek másféle kéreség vannak, akkor kérem, hogy ezt valamivel támasszák alá, és érveljék emellett, és kérném, hogy nevezzék meg azokat a koordinátorokat, akik támogatják az önök kérését. December 11-én kaptam aztán még egy kérést. Bosszinárió úr mellett jár úr is kéréssel élt, és a titkársághoz fordultam, kértem, hogy ők tegyenek valamit, én megpróbáltam módosítani a napi rendet, megpróbáltam elérni a petíció benyújtáját, és megkérdeztem, hogy, hogy, hogy meg tudnál szervezni azt, hogy máskor jelenjen meg, és tárgyaljuk meg ezt a pontot. De miután már erre nem volt lehetőség, már nem tudta átszervezni az útját, így tehát most jött el. A panaszos jelen van az ülésünkön, és én azt javaslom, hogy adjuk meg neki a szót. De ettől eltekintve, attól eltekintve, hogy ezt tényleg alaposan megfontoltuk ezt a, az eljárási lépést, én nem, nem kerülhetem el akkor sem azt, hogy, hogy szavazásra bocsássam a mai napi rendünket. Hiszen az eljárási szabályzat ezt írja elő, tehát a képviselőknek szavazniuk kell az aktuális napi rendről. Tehát akkor szavaznunk kell, méghozzá különböző részekről, hiszen ha a jól értem, tulajdonképpen csak egyetlen egy napi rendi pont az, amelyben nem értenek egyet a képviselők, tehát a 16-os pontról kell külön részben szavazzunk. Tehát azt mondhatjuk, hogy mindenki elfogadja a napirendet a 16. napirendi ponttól eltekintve, amelyek kapcsolatban külön szavazást javasolnék. Ki szavaz amellett, hogy tartsuk napirendi pont, napirenden a 16-os pontot, méghozzá mai napon, tehát tárgyaljuk meg a 16-os pontot, ki szavaz emellett? 1, 2, 3, 4, 5, 6 képviselő, és ki ellenzi ezt? Hét képviselő. És ön, elnök asszony, én mellette szavazok. Én hetet számoltam, de ismételjük meg, tehát most ellenszavazatokat kérjük. Tehát hét. Nem, hat Kér elnézést az elnök, a 6-6 a szavazatok aránya. Tehát napi renden marad a 16-os pont. És akkor ezzel elfogadtuk a mai napi rendet. És ami pedig a hármas napi rendi pontot illeti, Szokás szerint mindenkihez eljutattuk a petíciók listáját, az újonnan benyújtott petíciók listáját, és, és nem kaptam ezzel kapcsolatban észrevételeket. Tehát én azt gondolom, hogy az ülés végén a javasoltatok megfelelően elfogadhatjuk ezt a listát. Nincsen más elnöki közlemény részemről, aztán négyes napi rendi pont, ugye? egyéb kérdések, ezt átugorhatjuk, és rátérhetünk a hatos napi rendi pontunkra. Lucy Hart petícióját megkaptuk, illetve mások is aláírták ezt, aztán Elizabeth Smoktól, és mások által aláírták petíciót, és megkaptuk Bernhard Szengen, Renato Lelli petíciói. Kerülnek még megtárgyalásra Renato Lelli, mint a egy olasz szervezet képviselője nyújtott be egy petíciót, majd a Pro Azil Bundeswehr Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge nevű németországi menekültekkel foglalkozó szervezet petíciója, majd Dorothea Matthias és Cesare Ricci, és az utolsó nyolcadik petíciónk Emiliano Fratello petíciója, mindez a nyolc eh, petíció a bevándorlás illeti, és közülük viszont csak Emiliano Fratello eh, van jelen, ő pedig most 5 percen megkapja a szót. Ringraziamo. Köszönjük az elnök asszonynak. Tisztelt képviselők, köszönjük szépen, hogy lehetőséget kaptunk, hogy eljöjjünk önökhöz, és egy végtelenül fontos morális, politikai, nemzetközi témáról szólhatunk önöknek. Öt percet kaptam, ugye? Azt mondta az elnök asszony közben mi történik, kérdezi az elnök asszony. Tehát azért vagyunk itt, hogy az önök figyelmét felhívjuk a bevándorlás témájára. A mi országunk, tehát hazánk Olaszország, és azon belül is Lampedusa szigete a személy, a remény ö, szimbólumává vált azon személyek számára, akik elmenekülnek az országaikból, és sajnos egy tragédia szimbóluma is lett. Nagyon fontos itt egy kulturális paradigmaváltást is eszközölni. Fontos alulról az a civil társadalom részvételével megoldani ezt a problémát, a különböző bevándorlási áramlatok befogadása és kezelése, tehát konkrét módon kell, hogy megvalósuljon. 1988 óta az európai határok mentén több mint 19 ezer ember halt meg. Csak 2011-ben 2352 két személy halt meg. 2012-ben legalább 590, 695 2013-ban, és tudjuk, hogy az utóbbi 20 évben mennyire fontosá vált ez a téma. Igazából senki sem tudja azt, hogy hányan haltak meg valójában. Nagyon sok család kérdezi még a mai napig, hogy az utóbbi években mi történt a fiaikkal és a családtagjaikkal, akik egyszerűen eltűntek valahol. Fontos éppen ezért, hogy a bevándorlási áramlatok befogadása és kezelése hatékony módon kerüljön megvalósításra. Garantálni kell az emberi életek védelmét. Hogyha koordinálni akarjuk a bevándorlással kapcsolatos problémákat, akkor minden európai országnak, akik érintettek, ebben részt kell vennie. A tranzitországoknak is a polgárok az intézményes döntéseket úgy élik meg, hogy azok nem hatékonyak, nem megfelelő módon orvosolják a problémákat. A 2014-es év egy lényegbe, lényeges év lesz. Tudjuk azt, hogy Görögország és Olaszország látják el majd az Európai Unió elnökségének a feladatait. Éppen ezért a földközi tengeri államoknak egy új platformot kell indítaniuk a bevándorlók befogadásával kapcsolatosan. Tehát itt sok esetben nem csak az államok között, tehát két oldalú szinten kell biztosítani az együttműködést, hanem nem kormányzati szinten az egyetemek, a különböző civil társadalmi egyesületek szintjén a, a földközi tenger mindkét oldalán. Az együttműködés alapvető ezen a területen. Át kell vizsgálni, hogy hol is tartunk a befogadás szintjén, hogy hogyan lehet ezt az egész témát strukturálni. Fontos, hogy a parlament, a tanács, a bizottság együtt vegyenek részt ebben a munkában. Természetesen mindez lehetővé tenni a civil, európai civil társadalom számára az, hogy a megfelelő választásokat hozzák meg. Ne legyen a továbbiakban kettős mérték, és biztosítsuk a bevándorlók számára az összes őket megillető jogot. Nem igazán tudjuk, hogy miért nem lehet kidolgozni egy olyan mechanizmust, amely lehetővé teszi azt, hogy egy valódi migrációs bevándorlási politikát dolgozunk ki. A civil társadalom nagyon odafigyel ezekre a kérdésekre, és például a Magreb országaiban, Tunéziában, Marokkóban, részben Egyiptomban is az alaptavasz után egyre inkább mm, nagyobb a figyelem e témát kapcsolatosan. Éppen ezért egy kulturális paradigma váltásra szükség van annak érdekében, hogy a ö, xenofób gondolatok ö, ne ö, jussanak érvényre a jövőben Európában. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig Giulio Di Blasi kap szót a bizottság részéről. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen! De nem... És szeret, szeretnék köszönetet mondani a, azért a segítségét, amelyet Lampedusa tragédia után kaptak. Múlt októberban elindult egy olyan folyamat, amely megpróbálja orvosolni ezt a helyzetet, és az európai vezetők foglalkoznak a témával. Október 9-én Malmström biztos és Barózó elnök úr meglátogatták Lampedusa szigetét közvetlenül a tragédia bekövetkezése után, annak érdekében, hogy hogyan lehet ezt a válságot megoldani. A frontex is bevonták ebbe a munkába, és a teljes mediterrán térséget ezzel egy időben és párhuzamosan az Európai Bizottság az olasz hatóságok kérésére az októberi tanácsi ülésen létrehozott egy task force-ot a mediterrán országokra. Ez a Task Force 38 különböző cselekvési tervet dolgozott ki, beleértve a Lampadusával kapcsolatos feladatokat is a különböző cselekvési tervek megvalósítása érdekében koordinálnak a legfőbb intézményekkel. A 38 cselekvési tervben benne van a kommunikáció is, és december 5-én foglalkozott a menekültügyi tanács is ezzel a témával ez a közlemény, amelyet kiadtak ezután, tanulmányozza a különböző operatív akciókat, amelyekre sor került Lampedusán, és a panaszosokat is kérem, hogy válaszoljanak a a DG Home weboldalán található mm, kérdésekre. Ez a mediterrán vagy földközi tengeri térségi task force, task force nagyon jelentős feladatok előtt áll, és a támogatás, a civil társadalom részvétele, a közös európai menekült jogi jogszabályok elfogadása. Tehát ezek már mind olyan eszközök, amelyekkel fel lehet lépni. Ezekben a hónapokban szintén egy új helyzet alakult ki, és a bizottság is nagyon sokat tett az új helyzet megvalósítása érdekében. Természetesen, hogyha pontosításokat akarnak, akkor rendelkezésre állok a, a Mediterrán Task Force feladataival kapcsolatos kérdésekre is válaszolok szívesen. Elnök asszony, köszönöm szépen. Mr. Ilkalaitinen. Ilkalaitinen úr, a Frontex igazgatója. Much, uh, Madam Chair, good afternoon. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Először is köszönöm szépen az Európai Parlamentnek és a Petíciós Bizottságnak, hogy meghívást kaptam erre az ülésre, és lehetőséget is egyben arra, hogy bizonyos aspektusokra rávilágítsak, amelyek az Európai Unió határozati ügynéksége szempontjából fontos, a Frontex szempontjából. Tehát, tehát az Európai Bizottság már elmondta, hogy ez egy abszolút prioritást élvező ügy a belügyek területén, nem csak október 3-a óta, hanem már azt megelőzően is. A Mediterrán Task Force munkája teljes gőzzel folyik, és a Frontex részt vesz ebben a munkában, a Task Force munkájában ez már elhangzott. Egy néhány szót szeretnék szólni a trendekről, hogyan is alakul az Európai Unió külső határain a helyzet. Sajnos túl jó hírekkel nem szolgálhatok pillanatnyilag. A közép-földközi tengeri térségben a helyzet súlyos. A, a úgy tűnik más évektől eltérően, hogy növekvő trenddel találkozunk. Általában a számok csökkennek télen, de idén ez nem történik meg, úgy tűnik. A másik tény az, hogy azok a hajók, amelyekkel jönnek, hogy a, a illegális bevándorlókat behozzák, ezek egyre kevésbé megbízhatóak ezek a hajók, és minden más, amire szükség van egyébként szintén nincs olyan állapotban, hogy az jót mondhatnánk erről. Tehát valójában nem tudok jó hírekkel előállni, aztán egy politikai megközelítés esetében meg kéne nézni, hogy milyen útvonalon folyna, folyik a bevándorlás, és hát meglehetős bizonytalanság alakult ki a három fő országot már elmondták, honnan az illegális bevándorlók érkeznek Szíri, Szíri, Szíria, Szomália és Eritrea, ezt követi aztán Afganisztán. Szerintem ez önmagáért beszél ezek után, nem kell ezek után illusztrálni, hogy mi is az, amivel foglalkozunk, milyen nehézségekkel szembesülünk. Két súlyos pontról kell beszélni. Az egyik a földközi tenger térségének közepe, amely Olaszországot találkozik. Nem csak Líbiát kell itt megemlíteni, hanem Egyiptom is ide tartozik, ez egy olyan áramlat, amely itt találkozik, és, amelyek mindenek, és amely mindenek előtt Olaszországba irányul. Mint már elmondtam, a számok és a nyomás is attól függ, hogy gyakorlatilag 2011 az arab tavasz idején is alacsonyabb számokkal találkoztunk. A másik pedig a szárazföldi határokat illeti Törökország és Bulgária határáról beszélünk, mindenek előtt, ahol tényleg elképesztő, nagyon gyors növekedésről számolhatunk be. Mindenek előtt a szíriaikról kell beszélni. Ők azok, akikkel találkozunk pillanatnyilag a Mediterrán Task Force, mint már mondtam, egy átfogó megközelítést kíván alkalmazni, rövid távú tevékenységet igyekszik koordinálni, a külkapcsolatokat is vizsgálják, és aztán a jogi csatornákat is erősíteni szeretnék, és élni az összes lehetőséggel. A szervezet bűnözést is szem előtt kell tartani, és hát itt a Frontex is megkapja maga szerepét. Nagyon fontos emlékezni arra, hogy itt egy sor dologról van szó az Európai Unió tagállamainak nemzeti szintű fellépéséről van szó. Aztán ide jön még a regionális együttműködés, amely együtt áll a nemzeti fellépéssel. Itt az Európai Határőrzeti Hálózatról beszélhetnénk. Aztán ennek a csúcsán jön az Európai Unió a közös fellépések, amiket a Frontex koordinál, aztán az Európai Uniós tagállamok közötti külön együttműködés, például a Mare Nostrum az egyik például, példája ennek a együttműködésnek EU szinten, és igyekszünk koordinálni az összes erőfeszítést. Azt kell, hogy mondjam, ez egy nagyon nagy feladat. Másrészt biztosítanunk kell azt is, hogy egyértelműen lássuk a helyzetet, hogy valójában mi történik, ezzel tisztában kell lenni. A fő kihívás az, hogy a kishajókat is fel tudjuk tárni fel tudjuk fedezni a mediterrán térségében, és itt hiányosságaink vannak a kapacitások területén, az Európai Unió és a tagállamok szintjén is. Aztán egy szót a Frontex szerepéről is szeretnék beszélni. A Frontexnek egy koordináló szerep jött a műveleti tevékenységeket koordináljuk, az, amelyeket a tagállamok folytatnak. A tagállamok parancsnoklása alatt folyik természetesen egy-egy fellépés és amit a kihívás jelent, azt kell, hogy mondjam, azt láttuk, hogy csökken a trend, hogyha a tagállamok elkötelezettségéről beszélünk, amikor a műszaki felszerelésüket és a szakértő termet kell rendelkezésre bocsátani, itt némi csökkenést látunk, amikor a Frontex kívánja ezeket koordinálni. Pillanatilag ezt látjuk. A másik pont pedig, amelyen foglalkozni kell, a Frontex műveleteinek mérete. A média azt hiszem egy kicsit rossz képet nyújt erről. Tipikusan mint például az olaszok által vezetett Hermes, vagy az ENEAS, az Európai Unió hozzájárulása ad, adott esetben egy-két repülőt jelent, és egy hajót. Hogyha ezt összehasonlítjuk a tagállamok kapacitásával, itt ebben a konkrét esetben azért látjuk, hogy mit tudunk mi nyújtani, ez egyszerűen tény. Plusz költségvetési forrást is kaptunk idén, mint egy 8 millió euróról beszélünk ezzel a pénzzel. Az a helyzet, azt kell, hogy elég későn érkezett a pénz, és ezzel a folyamatosságot tudtuk biztosítani a leginkább forró pontokon a földközi tenger térségében bizonyos műveletekben képesek voltunk arra, hogy még intenzívébbé tegyük a fellépésünket. Már egyébként egy sürgősségi tervezést végeztünk 2014-re, és úgy kalkuláljuk, hogy mintegy 14 millió euróra van még szükség, hogy a folyamatosságot biztosítani tudjuk a már meglévő cselekvések esetében, és hogy esetleg bizonyos műveletekben még intenzívebbé tegyük a fellépésüket. Ezek azok a kihívások, amelyekkel találkozunk itt. Az utolsó témáról beszélni szeretnék, az alapjogok és a határ ellenőrzés témája, ez egy rendkívül fontos dolog az ügynökség, az EU és a tagállamok szempontjából is mi mindent elkövetünk, nem csak azért, hogy méltányjuk az emberi jogokat, hanem abszolút megfeleljünk ezeknek az új határrendészeti tevékenységünk keretében. Két új témát szeretnék felvetni. Az egyik a tervezés során veszük ezt figyelembe, milyen intézkedések, instrukciók, utasítások vannak az ilyen fellépések során. Ez egyik dolog, itt jobb, jobb munkát biztosítunk, a másik pedig a képzés, továbbképzés. Az alapjogi területen minden egyes közös fellépés során egy közös továbbképzést tartunk a szakértők számára. Aztán van horizontális továbbképzésünk is az Európai Unió tagállamai vonatkozásában, amikor ezek együttműködnek, és egyébként kapacitásépítési intézkedéseket is foganatosítunk bizonyos tagállamokban. El kell, hogy mondjam, hogy támogatást élveztünk két új ügyben, amikor megváltozott a Frontexre vonatkozó rendelet, az alapjogi tisztviselő megfelelő módon hozzá tud járulni a mi fellépésünkhöz. Tehát azt kell, hogy mondjam, igen, csak aggódunk a helyzet miatt, és amit még el kell, hogy mondjak, az az, hogy a Frontex mindent elkövet annak érdekében, hogy a kapacitásokat biztosítsuk az Európai Unió intézke, tagállamai intézkedésének koordinációjára egy szélesebb körben is, és hát a Mediterrán Task Force keretében is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezek után. Az első Meyer úr. Señor presidente, bueno, yo quería agradecer al peticionario. Nos, szeretnék köszönetet mondani a panaszosnak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy egy ilyen rendkívül érzékeny témával foglalkozzunk újra. Itt arról van szó, hogy emberek életéről van szó, és ezt el is veszítik gyakran, amikor átkelnek a tengeren. A Lampedusai tragédia egy strukturális tragédia valahol, és gyakorlatilag az összes személyt fenyegeti, akik menekültként érkeznek, akik gazdasági menekültként érkeznek, és szeretnének eljutni ide Európába valamilyen oknál fogva. Tehát a struktúra olyan, hogy egyszerűen egy ilyen drámai történetnek elő kell fordulnia. Ami Lampedusában történt, és hát az ott lakók kétségbeesett helyzetét is látnunk kell. Tükrözi azt, hogy a civil társadalom mit érez itt az Európai Unióban, és hogy hogyan bánnak itt az Európai Unióban a menekültekkel. Nagyon messze vagyunk egy tényleges az, e- az emberi jogokra vonatkozó nyilatkozat átültetésétől, tehát hogy ez tényleg működne, hogy az emberek, bármelyik ember ott telepedhet le, ahol szeretne. Ezt a 13. cikk egyébként tartalmazza, az az egyetemes emberi jogok nyilatkozatában, és hát ezt nem tudjuk biztosítani egyelőre mindenki számára az Európai Unióban. Aztán egy plusz probléma még hozzájön az Európai Unió, amikor jogszabályokat készít, akkor azt a benyomást kelti, hogy ezek az emberek, mintha bűnözők lennének, akiknek nincsen megfelelő papírjuk, de ez egy tényleges probléma. Tudni illik a xenofóbia és a rasszizmus egy, egy megnyilvánulása is lehet ez. Van etikai, személyi és politikai problémám is ezzel a megközelítéssel. Elfogadt megvitattuk ebben a ciklusban a hazatérítési irányelvet. Itt arról van szó, hogy egy személy őrizetbe vetnek, ha nincs nála dokumentum, és internálni lehet, mint például Lampedusába, vagy máshol az Európai Unióban, anélkül, hogy bírósági eljárás folyt volna ténylegesen ellene. És ez még akár kiskorúakra is alkalmazható. Ez a populizmus és a xenofógia megnyilvánulása olyan politikai erők jutnak szóhoz, amelyekre a rasszizmus és a fasizmus jellemző. Őszintén szólva, nagyon messze vagyunk attól, hogy az emberi jogok nyilatkozatának eleget tegyünk. És az Európai Uniót úgysem lehet erőddé átépíteni, átalakítani. Nem tudunk falat építeni egész Európa köré, vagy szöges drótot elhelyezni, és így megakadályozni az embereket abban, hogy átlépjenek ezeken a falakon. Ezt már más is próbálta, és nem sikerült. Mexikó és Egyesült Államok esetében sem működött ez a dolog, vagy működik ez a dolog. Tehát, hogyha barikádokkal vesszük körbe az Európai Uniót, ez nem működőképes. Az emberek úgyis ide érkeznek, ha háború elől, vagy más emberek elől kell menekülniük, akkor az emberek igenis találékonyak, és az életüket is kockára teszik, és hajlamosak az összes megtakarításukat is kockára tenni. Amíg némi esélyt látnak arra, hogy a háború, az égség és a szegénység elől elmeneküljenek, vagyis az európai civil társadalomnak is reagálnia kell szerintem, módosítani kell a mentalitást, a hozzáállást, és a jogot úgy kell alakítani, hogy az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának 13. cikke tényleg megvalósuljon. Köszönöm szépen, Angurátis úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a mai eszmecseréért. Ez, ez, ez valóban nagyon fontos témát. Tényleg észrevételem lenne a bizottság és a Frontex képviselőinek eh, hozzászólásaihoz szólnék én is hozzá, hiszen úgy gondolom, hogy itt nem a megfelelő kérdéseket tennék, tették fel. Ami a bevándorlókat illeti, mindkét úriembertől azt hallhattuk, hogy hogy mindenféle elnyomó intézkedéseket akarnak velük szemben foganatosítani, és én ezt teljesen elfogadhatatlanak tartom. Ez az eszmecsere úgy gondolom arra kellene, hogy szóljon, hogy, hogy javítsuk a körülményeket, a menekültek befogadásának körülményét kell ugyanis emberségességet tenni. De ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy sem a bizottság, sem a Frontex nem tud szólni. Frontex ugye, a Frontex ügynökség ugye elsősorban egy olyan politikát ö, követ, ezt Meyer is elmondta, amelynek értelmében a bevándorlókat bűnözőként kezelés, csak is megszorító, elnyomó intézkedéseket hajlandó fogalatosítani. Éppen ezzel a Frontex fellépését mi ellenezzük, és ahogyan az őket képviselő úriember ma elmondta, ez nagyon komoly kérdések merülnek fel, és arra kérem önt, elnök azt, hogy nézzük meg, hogyan is jár el a Frontex a jelen helyzet tekintetében tudjuk, hogy ez a híres földközi tengeri task force milyen célral is lett felállítva. Ők ugye meg akarják akadályozni azt, hogy újabb bevándorló hullámok érjék el a földközi tenger európai partjait. Ez a célja ennek a task force-nak. A mediterrán task force egész egyszerűen a földközi tenger eh, menti lakosokat próbálja távol tartani az afrikai oldalt ról az európai oldalra igyekvőket kívánja távol tartani a partjainktól. És hát ez, ez ezzel kapcsolatos kérdések és viták nagyon hevesek, és ez a helyzet ez egyre súlyosabbá válik. És hogyha már itt alkalmunk akad erre, akkor szeretném elutasítani azt, hogy, hogy, hogy itt mi azt akarjuk elérni, hogy megkönnyítsük a bevándorlók bejutását Európába szeretnénk növelni ezzel a bevándorlók számát. Nem, nem erről van szó. Görögország ugyan számos bevándorlót befogad, a Dublin 2 rendelet ugye arra kötelezi Görögországot, hogy Görögországban tartsa a bevándorlókat, nem hagyhatják el Görögországot. És hát Görögországnak ennek megfelelően nagyon alacsony a menedékkérelmi a menedék státuszoknak a megítélése, szinte 0%-ban kapja meg a menekültek ezt a státuszt, és hát nem igazán e, jó az az eljárás, de ettől függetlenül még emberhez méltó körülményeket lehet biztosítani számukra. Hiszen ők az életük kockáztatásával érkeznek Európába, és ezt az azt is el kell mondani, hogy számos szempontból valóban e, e, elfogadhatatlan bánásmódban részesülnek időnként a görög rendőrség részéről, ahogy ők fellépnek, vagy amilyen fogdákban tartják őket, hát ez nem mindig igazán emberséges. Görög szigeteken, különböző helyszíneken tartják őket táborokban, tehát bevándorlók számára gyakorlatilag konzervációs táborokat alakítanak ki. Úgy gondolom, hogy erről kellene beszélni ez kellene, hogy a vita tárgyát képezze, de ezzel kapcsolatban semmiféle tájékoztatást nem kaptunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük szépen, most pedig Auken asszony kapja meg. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk, és, és köszönöm a petíciót. Igazából az, hogy a, a válaszokért köszönet jár, azt nem tudom, mert hát a Frontex egy kicsit úgy tűnik, hogy hogy, hogy nincsenek is meg igazán az eszközei arra, hogy, hogy az ember és nemzetközi jognak megfelelően lépjen fel. Én ugye egy olyan országból származom, ahol nem kell szembenéznünk ezzel az óriási teherrel. Ha összehasonlítjuk a helyzetet egyébként a szomszédos országokban, akkor azt mondhatjuk, hogy egész Európai, az Európai Unió egészének nem kell azt az óriási terhet viselnie, mint a Szíriát környező országoknak, ahova tényleg óriási tömegek érkeznek. És mi ezzel nem is akarunk szembenézni. Amikor itt Szíriából származó illegális bevándorlókra beszélek, hát ez már önmagában ellentmondás, hiszen akik Szíriából menekülnek el, hát amennyire én tudom, ők valóban menedékkérők, akiknek valóban indokolt az, hogy megadjuk a menekült státuszt. Hát nagyon is jogos, hogy ők eh, menekülnek annak. És a legsérülékenyebb csoportok például a szíriai a palesztinok, akiket arra uh, kényszerítenek, hogy Egyiptomba meneküljenek, ahol aztán börtönbe zárják őket, és bűnözőként kezelik őket. Hát, uh, mi is felelősek vagyunk azért, hogy módját, módot álljunk arra, hogy, hogy, hogy megoldást tudjunk kínálni ezekre az emberi katasztrofákra. Tehát többet kell tennünk annál, hogy egyszerűen felismerjük azt, hogy hát igen, itt egy komoly problémáról van szó. Igen, komoly problémáról van szó, amelyet nem megfelelőképpen kezelünk. És nagyon remélem, hogy még több ilyen eszmecserére kerül sor, ahogy megmutathatjuk ezeket a kérdéseket. Reméljük, hogy hogy aztán az ombudsman különleges jelentéséről is szó fog még esni, illetve hogy ez is megszületik majd, hiszen itt mindenki csak hárítja el magától a felelősséget, és hát Fronte a Frontex is tudja, hogy mi is tudjuk, hogy hogyha ha, ha megnyitjuk a, a határokat, akkor ö, be fognak ö, áramlani, de ha bezárjuk a határokat, akkor ugyanúgy életük árán is ide akarnak majd jutni, hiszen Törökország, Libanon és a környező országok már nem bírják ezt a teret, nem tudnak még több szíriai menekültet befogadni. Ha megnézzük ezeket a környező, szám, környező országokat, milyen nagy számban fogadnak be menekülteket, hát azért eh, el kell ismernünk azt, hogy mi bizony eh, nem kívánunk eh, csatlakozni hozzájuk, és hát a, az afrikaiak is emberek, ahogyan az európaiak is, akik ide tartanak, ők mind-mind emberek. Úgy gondolom, hogy, hogy a, a Dublini egyezményt is módosítanunk kell, itt, itt valóban meg kellene osztani a felelősséget. És én Dánként beszélek, pedig Dániában nagyon kevés menekült van, mert mi mindig a környező országokra ráhagyjuk ezt a kérdést. És én, én nagyon örülnék, ha, ha, ha ezekről a kérdésekről beszélünk, nem pedig más Dánielval kapcsolatos gyermek elrablási esetekről, de hát itt ezek más vetületei az életünknek, de hogyha a Dániát azzal vádolják, hogy nem veszik ki a részét a menekültek befogadásába, hát ez jogos felvetés és a környezetünkben szörnyű háborúk folynak, és segítenünk kell. És, és hát kérem, hogy ne e, illegális bevándorlókra beszélnek az esetükben, hiszen menekült kérékről van szó, menedék kérőkről, menekültekről van szó. Köszönöm szépen, Auken asszony, Stalavrakosz úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani a panaszosnak, és a többi panaszosnak is. Mivel itt olyan fejezetekről szólnak, amelyek a bevándorlási politikáról szóló szerződések jelentős tényezői. Nagyon nagy figyelemmel hallgattam meg a bizottság képviselőit, amit elmondott a Dublin 2-vel kapcsolatosan, ami a Frontexet illeti. Természetesen a Frontexnek dicséretre méltó bizonyos területeken a munkája, azonban kevés személy, személlyel dolgoznak, Mióta megalapították a Frontexet és a Task Force-ot, ugye azóta ismerik el, hogy vannak európai határok, és az európai bevándorlási politikánk azonban nem létezik. A menekültügyi politika az más dolog, mint a bevándorlási politika, és mint a bevándorlás általában. Görögországban 16 ezer kérvény nyújtottak be menekült státuszért, és ötöt tudtak engedélyezni. De viszont két millió bevándorló van, tehát látják, hogy a nagyságrend ilyen is, tehát itt különbséget kell tenni jelentős mértékben a bevándorlók és a menekült státuszkérők között, a menedékkérők között ha megnézzük a helyzetet, például Bangladesben, ugye, ahol volt egy nagy tűz, és ahol gyerekek dolgoztak, és megégtek ezek a gyermekek, és minimális bérért dolgoznak, tehát akkor képzeljék el, hogy miért jönnek el a bevándorlók Európába, mert hogyha ilyen keveset keresnek, vagy egyáltalán nincs is munkájuk, akkor eljönnek szerencsét próbálni. Ugye itt az Európai Uniónak el kell ismernie ezeket a tényeket. Természetesen e, ennek a, ezeknek a tényeknek különböző kihatásai vannak. De az emberek ide szerencsét próbálni jönnek. A Dublin 2-es szerződés ugye meghatározza azt, hogy milyen feladatok vannak, hogy milyen feladatai vannak a tagállamoknak, például Görögországnak, aztán láttuk, hogy mi történt Lampedusán szeptemberben, októberben, ahol több ezer bevándorló lépte át a határt. És itt ugye tudjuk, hogy hányan, hány bevándorlót fogadunk be, mondjuk Luxemburg tíznek adott menedék jogot, Németország se soknak adott menedék jogot az utóbbi időben. A legtöbb tagállam nem igazán tudja kezelni ezeket a problémákat, viszont Görögországban ugye nagyon sok a bevándorló, Éppen ezért meg kell értenünk, hogy a bevándorlás bevándorlási politikát szélesebb körben kell kidolgozni, mert ha ezt nem tesszük meg, hatalmas problémáink lesznek. Le, legalább 50 millió vagy 30 millió eh, eh, bevándorlónak kellene ugye európai polgárokká válni. Tehát akkor mit teszünk? Visszaküldjük őket, vagy illegális módon maradnak eh, az országokban? Tehát valahogy be kell vonni őket az, az európai szövetbe, úgymond. Ugye azt tudjuk, hogy az európai lakosság öregszik, és itt sok esetben az, ezek a bevándorlók fiatalok, tehát erre is gondolni kell. A prioritás tehát az, hogy egy koordinációs tanácsra van szükség, hogyha ezt a problémát meg akarjuk oldani. Egy olyan tanácsra van szükség, amely eh, meghatározza például a kvótákat minden eh, országra vonatkoztatva. Tehát hány, hánynak lehet, hány bevándorolt lehet fogadni, hánynak lehet menedékjogot adni, mert hogyha ez nem így van, akkor például Görögországban 900 ezer bevándorló van minden évben, és ez És, és természetesen ehhez bizonyos pénzügyi feltételekre is szükség van. Görögországnak 10 milliós a lakosa, és nem lehet elfogadni, hogy egy 20%-os növekedés legyen, demográfiai növekedés legyen. de természetesen ez nem a kultúránkhoz, a, a görög kultúrához, a görög nemzet eh, hagyományaihoz tartozik, hogy eh, úgy eh, kezelje az embereket, mintha állatok lennének. Éppen ezért itt különböző környezet kormányzati szervek foglalkoznak egyre inkább ezekkel a személyekkel természetesen. Ugye nagyon ö, sok a gyenge pontja ezeknek az embereknek, sok esetben ö, bujkálnak, nem tudnak hol aludni, illegálisan vannak jelen. Hát ezekkel a témákkal foglalkozni kell, vagy pedig azt mondjuk, hogy, hogy nem tudjuk kezelni a témát, csak szép beszédeket tartunk. Tehát csak ugye beszélünk a témáról, beszélünk, és semmi sem történik. Mindenképpen dönteni kell arról, hogy megfelelő módon járjunk el a Dublin kettes szerződés érdeké, értelmében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jár úr. Ja, Dank. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ma megvitatjuk ezt a kérdést, és hát a kollégák hozzászólásaiból is érezhetik azt, hogy itt egyszerű megoldás nem születhet. Én csak azt kérném, hogy, hogy hát nyíltan és őszintén nyilatkozzunk ezzel kapcsolatban. Akkor most elmondanám azt a néhány alapgondolatot, amelyek engem foglalkoztatnak. Persze mondhatjuk azt, hogy a bevándorlás politika vagy a meredék kérőkkel való bánáspont, az egy európai kérdés, itt az Európai Uniónak össze kellene zárni a sorait, és együtt kellene felépni. Igaz, ez így van, de mégis fel kell tennünk a kérdést azt, hogy hogyan akarjuk ezt szabályozni és megvalósítani. És egyszer majd fel fog merülni a kérdés, akkor is, hogyha összezárjuk a sorainkat, hogy mégis az Európai Unió mennyi menekültet tud befogadni. Egy millió, tíz millió, száz milliót bír el Európa, vagy több. És azt mondjuk ugye, hogy, hogy legális bevándorlásra van szükség, de mit értünk ez alatt? Akkor csak a legjobbak jöhetnek? Azok, akik jól képzettek, ők jöhetnek, akik nem, mert nem volt ilyen szerencséjük, hogy diplomáik legyen, azok kívül maradnak Európán? Hát e, tehát ezt meg kell vitatni, hogy ezt hogyan akarjuk megvalósítani. Lehetne nagyon szép világot tervezni, de hát hogyha a realitásokat nézzük, például Németországban 100 euró készpénzt kapnak sokan, menekültek is akár, de hát ők, ők még sokszor életükben nem láttak ennyi pénzt, és hát akkor megértem, hogy hozzánk akarnak jönni Németországba. Aztán a frontex kapcsolatban szeretném még elmondani, hogy a Frontexet nem szabad túlterhelni, vagy nem szabad túlzott elvárásokat támasztanunk olyan ügyekben, és ahol nem is illetékes a Frontex. Hiszen a Frontex tulajdonképpen csak a folyamat végén, egy későbbi fázisban lép fel. Úgy gondolom, akkor, amikor már a bevándorlási politikának, a bevándorlási politikánk csődöt mondott. Tehát, hogyha már egyszer abban a a lélekvesztő hajóban ülnek a menekültek a földközi tengeren, akkor már régen rossz, akkor már régen elrontottuk a dolgokat. És hát a frontex -a akkor már csak a katasztrófát próbálja valahogy enyhíteni, vagy menedzselni. Uh, tehát azért is örülök, hogy mindez ma szóba került, és nagyon örülnék, hogyha az ombuds azt mondta, megkapnánk a speciális külön jelentést, hiszen ez egy nagyon összetett árnyalt téma. Persze, egy eh, tisztességesen kell fellépnünk, de hát itt nem lehet egyszerű válaszokat adni ezekre a kérdésekre. Itt, itt egy nagyon tág vitára van szükség. És hát a Frontex esetében ugye nagyon heves bírálatokat is hallhatunk általában de hát itt nem szabad mindig egy valamit kiragadni, és akkor rárontani a Frontexre, hanem ez egy nagyon összetett probléma, amelyet nem lehet egyszerű válaszokkal megoldanunk. És akkor az utolsó pont, amely és számomra fontos, hát utólag mindent el lehet, meg lehet magyarázni, de hát hogy milyen, milyen lelkesen üdvözöltük a demokratizálódási folyamatot Észak-Afrikában, mennyire örültünk, hogy akkor a demokrácia érvényre jut ott is. Azt viszont a másik oldala történnek az, hogy nem kevesebb, hanem több menekültel kell szembenézni. Tehát, hogy itt valami nagyon félrement, és el, ezt meg kell vitatnunk, és akkor tényleg végül még szeretném még egyszer megismételni, hogy ilyen nehéz problémát nem lehet könnyedén megoldani. Köszönjük szépen, Bosszinári úr. Bosszinári úr, köszönöm szépen. Nem akarok szükségtelen szavakat használni, azonban megismételném azt, amit Péter Jár úr mondott, nevezetesen, hogy alapvető, hogy a Frontex és az ombudsman jelentései legyenek meg. Mert ismétlem, fontos, hogy egy vélemény, egy jelentés véleményünk legyen a Frontex-től, és ne felejtsük el, hogy az Európai Parlament a tanácshoz fordult, hogy egy új EU bevándorló politikát dolgozzon ki, és még mindig folyik a vita, és ne felejtsék el azt sem, hogy a finn elnökség idején már megígérték azt, hogy lesz egy EU-s politika, és még mindig nagyon messze vagyunk ettől. Lampedusával megint csak alá lehet húzni az, hogy a tragédiának milyen méretei vannak. Nagyon sok a panasz, a petíció, a bevándorlás témájában, a helyzet egyre drámaibbá válik, fontosabbá válik, éppen ezért fontos, hogy a bizottság egy véleményt készítsen elő, mert az európai választások után nagyon fontos lesz és szükséges lesz teljesen megváltoztatni a menedékjogi politikát, a bevándorlási politikát, nem lehet megismételni többször már Lampedusát. Természetesen. Fratellónak adom vissza a szót, hogy reagáljon, aztán majd a bizottság következik. Igen, köszönöm szépen, köszönöm szépen mindazoknak, akik részt vettek ebben a fontos vitában, a Frontexnek, a parlamenti képviselőknek. Ez egy nagyon fontos közlemény volt, amit kiadtak a bizottságban, és az utóbbi hónapokban már elindult a munka. Természetesen jó lenne, hogy a polgárok számára mindez a drámák, a drámai helyzetek megelőzését biztosítsa. Hosszú távú feladatokra van szükség, nem rövid távú feladatokra. Tudjuk, hogy a mediterrán térségben mi a helyzet. Szervezeti szinten fontos az ajánlásokat megtenni. Be kell vonni minden szereplőt, minden olyan szereplőt, akik jól ismerik a helyzetet, koordinálni kell a feladatokat, mindebben úgy gondoljuk, biztos, hogy meg lehet találni a rövid távú feladatok végrehajtását is, sőt, például fontos az, hogy a bevándorlók ne induljanak el az országaikból, hogy csökkentsük a halálesetek számát. Persze ebben a Frontex nagyon sokat tud segíteni, mindenképpen szervezeti szinten kell az ellenőrzést is lehetővé tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, köszönöm önnek, hogy egy ilyen kényes témát terjesztettek be, és minden európai polgár nevében, akik a bizottságunkhoz fordultak, el kell mondanom, hogy foglalkozunk, ahogy látják a témával, a lehető legtöbb országból, Németországból, Görögországból, Ausztriából kaptunk petíciókat bevándorlás témájában, tehát, eh, ahogy látják, ez a téma nem ér véget Lampedusánál. De egy olyan témáról van szó, amelyet csak akkor lehet eh, úgy tűnik, csak akkor foglalkozunk vele, amikor a földközi tenger már tele van halottakkal. Európai logikára van szükség, közösségi logikára van szükség a helyzet kezelése érdekében. Itt egy nem csak nemzeti, hanem európai szinten kell kezdeményezéseket hozni. Nagyon nagy a nyomás az Európai Parlament részéről is, a bizottságra és a szakbizottságokra. Az Európai Bizottság, mint végrehajtó szerv, számos eszközt dolgozott ki, de olyan eszközökről van szó, amelyek egyedi intézkedések, és amelyek nem tudnak koordinált módon preventíve fellépni. Még az események bekövetkezése előtt. Éppen ezért a petíciót mindenképpen nyitva kell tartani, drámai módon nyitva van ez a téma, és a kérés az, hogy még több részletet kapjunk a bizottság részéről a különböző cselekvési tervekkel kapcsolatban, mert így lehet megfelelő európai jogszabályokat elfogadni a bevándorlók, a menedéket kérők helyzetéről. Perspektívában kell vizsgálni a helyzetet, mert hogyha nem tudunk egy európai szintű rendeletet elfogadni, akkor a témával mindig csak sürgősségi alapon foglalkozunk, természetesen pénzügyi forrásokra is szükség van, és a polgárok számára garantálni kell az alapvető jogokat, és hogy ha erről van szó, akkor elérhessék az Európai Unió határait tenger menti határaid. Végül pedig egy sokkal szélesebb körű stratégiát kell kidolgozni a mi szakbizottságunk részéről is, mert ahogy itt elhangzott, ugye csak beszélünk, beszélünk, de nincs semmiféle kézzelfogható tény. Köszönöm szépen, még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, lezárom ezt a napirendi pontot, és áttérek a következő napi rendi pontra, amely amely a 15. napi rendi pont Giuseppe Lamparelli, olasz állampolgár által benyújtott petíció elküldte a mondandóját, ezt kiosztották a tagoknak. Itt arról van szó, hogy az olasz tartományokat megvédjék, a petíció benyújtója tehát nincs itt. Azt szeretném önöknek elmondani, hogy egy olyan folyamat indult el Olaszországban, amely veszélyezteti a polgárokat és a különböző tartományokat, területi egységeket. az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyes cikkében foglaltatok vannak érintve, a lehető átláthatóbb módon kell a polgárok érdekeit védeni. A panaszos sok az olasz kormány magatartását kritizálják, mivel a, az Európai Unió működéséről szóló szerződés különböző különböző cikkeit megsértik, nem veszik figyelembe a szubszidiaritás elvét, Itt a panaszos mellett vannak olyanok is, akik csatlakoztak ehhez a petícióhoz. Azt látjuk, hogy az Európa Tanács ebben az év márciusában kritizálta Olaszországot azért, mert nem veszik megfelelő módon figyelembe a európai önkormányzatokról szóló kárta harmadik cikkét. A tartományi közvetlen választásokkal kapcsolatosan Európában tudjuk azt, hogy vannak tartományi területi egységek is a legtöbb európai tagállamban, kivéve hármat, és a mi tartományaink, az olasz tartományok foglalkoznak a nagyon sok közszolgáltatással, például a közlekedéssel, az iskolákkal, a hulladékgyűjtéssel, és így tovább. Ezek a szolgáltatásokra 55 milliárd eurót költöttek Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban sokkal kevesebbet, tehát összességében kevesebb, mint 26 százalékot a költségvetésből. Ez a javaslat arról is szól, hogy mennyire fontos a nemzeti költségvetéseket megfelelő módon adaptálni a nemzeti szükségletekhez, a polgárok szükségleteihez, és nagyon sok elfogadhatatlan dolog van jelenleg a panaszok szerint is, amelyekkel foglalkozni kell. Az olasz államot vonják ilyen értelemben kétségbe. Megadom a szót az Európai Bizottság részéről Roland Eisenbergnek. A bizottság úgy gondolja, hogy minden tagállamnak megvan a megfelelő előjoga arra, hogy ezt a struktúrát meghatározza, nincsen kompetenciánk ezen a területen a szerződések értelmében. Without any comment. Nincsen további kommentár ehhez. Nagyszerű. Kívánne valaki hozzászólni? Fernández úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság álláspontját így nem tudom elfogadni hiszen hogyha a nemzeti kisebbségről van szó, én magam is egy olyan országból származom, ahol van ilyen, hát itt ez a megközelítés nem megfelelő. Azt mondják, hogy egy adott állam struktúrájába nem szabad beavatkozni, hogy itt autonómiáról, szövetségi államról, milyen provinciákról, régiókról beszélünk ez az egyik megállapítás. Másrészt pedig az Európai Bizottság igenis az önkormányzatok számára előírásokat fogalmaz meg, például az én államomban is, olyan területeken is, ahol az, a, a tagállamoknak nemzeti szuverenitásuk van. Vagyis az Európai Bizottság nem mindig úgy méri fel a helyzet, itt van a Katalónia helyzete például, és olyas valamiket állítanak, hogy nincsen jogalap például, hogy Katalóniát automatikusan kizárnák az EU-ból, hogyha függetlenné válna, ennek is nincsen jogalapja. Mindig ez a helyzet, amikor a kisebbségek szóba kerülnek, hogyha autonóm népekről vagy állam nélküli kisebbségekről beszélünk, akkor igyekeznek tompítani. Például Spanyolország esetében, hogyha Spanyolország azt mondja, hogy meg akarják változtatni a nyugdíjkorhatárt, akkor itt rögtön lépnek. Én úgy gondolom, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Igenis van értelme annak, hogy a polgárokat bevoz, bevonjuk azokba a döntésekbe, amelyek őket érintik méghozzá közvetlenül, és aztán ezek a provinciák, ezek a régiók, hát ezek nagyon fontos intézmények, konkrétan érintik a polgárokat, az állami struktúrákat, ezeken keresztül lehet közelebb hozni a polgárokhoz. Az alapgondolat itt az, hogy az emberek jó kapcsolatot ápoljanak azokkal, akik felelősek értük. Hogyha az Európai Bizottság ezt nem akarja, akkor gondunk van. Bosztinár úr, köszönöm szépen, mondja Bosztinár úr. Miután meghallgat olvastam az Európai Bizottság álláspontját, akkor a következő aspektusokat vegyük figyelembe. Minden egyes tagállam maga dönt a saját nemzeti szervezeteiről. A második pont. Minden nemű módosítás az alkotmányos hatáskörökön belül a szubszidiaritást érinti a költségvetést, előre ellenőrizheti az Európai Bizottság, de csak azért, hogy konkrét kritériumokat lehessen ellenőrizni, tehát a deficitnél a makrokondicionalitás feltételeit, de lehet, hogy tévedek, de sohasem fordulhat elő, hogy a részletekbe megy. Tehát például, hogy hogyan alokálják ezeket a költségeket, hogy egy államon belül hogyan osztják el a pénzt a megyékre, a falvakra, a régiókra, a provinciákra az egyetlen aspektus, és önhöz hasonlóan a regió szakbizottság, regi szakbizottság tagjaként is beszélek, ahol az Európai Bizottság közbeszólhat, hogyha a struktúrát megváltoztatják, amikor is a menedzser szervezetek változnak regionális szinten. Itt az Európai Bizottságot előre kell értesíteni, másrészt pedig egy auditot kell végezni, és akreditáltatni kell a menedzser szervezeteket. Ennyi az egész. Azt gondolom, hogy itt Olaszországról van szó, és nem a katalán provinciákról. Ezért jó figyelni arra, hogy ne keverjük össze a dolgokat, olyasmokat meg főleg nem, amiket nem szabad. Én azt gondolom, hogy emiatt zárjuk le ezt a petíciót. Hókon asszony. Köszönöm szépen, Dánul folytatom. Emlékszem, hogy Rómában járva szóba került az is, hogy mit kezdünk ezzel a témával, ami hát tényleg meglepő volt, hogy olyan nagyon sok administratív szint van Olaszországban, sok a polgármester, ami is lehet dobálni ide-oda a felelősségeket. Igazából nem voltak a megfelelő helyen a felelősségek, úgy látom. Tehát senki sem kapta meg a, a tényleges felelősséget. És a környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy 561 polgármestert kéne bevonnia, hogyha valamilyen megállapodásra törekedne, vagyis láthatjuk, hogy igazából nem mozognak a dolgok a kis településeken, meg főleg nem, tehát nagyokra pedig külön figyelni kell. Meg kell változtatni ezt a rendszert, ez teljesen jogos, de ez nem a mi hatáskörünk. Ezért ö, azt kell, hogy mondjam, elnök asszony, meglehetősen meglepett az, hogy ez a petíció átment a szűrőn. Hogyha azt nézzük, hogy mennyi ilyet elutasítottuk már, amikor tényleg teljesen jogosnak tűnt, hát azt gondolom, hogy itt teljesen absztrakt szintre tévedtünk ezzel. Vagyis azt kell, hogy mondjam, nem értek egyet a kollégával, aki előttem szólt. Egy frakcióba tartozunk itt, természetesen, de itt nem ugyanazt a véleményt képviseljük. Úgy gondolom, hogy nem szabad nyitva hagyni ezt a petíciót. Nem is tudom, hogy tudnák mi hozzájárulni egy megoldáshoz ebben az ügyben. Megértem az Európai Bizottság véleményét, Szívesen folytatom a vitát erről, hogy Olaszországban hogyan haladjanak ebben az ügyben, de nekünk jogkörünk erre nincsen, hogy döntést hozzunk. Ezért szerintem ezt itt le kell zárni. Ja, ez a... Nos, az én frakciómról szólva, különböző vélemények vannak persze. Mi a petíciót nyitva tartanánk, és jó lenne erről még vitázni. Meg kell nézni, Wir waren vorhin schon einer Meinung, das wird Előbb is egyetértettünk, már nem lehet mindig egyetérteni. Túl sok lesz ma délután, ha mindenben egyetértünk. Una, un clima... Hát egy nagyon rendkívüli atmoszféra alakult ki, egy lég, furcsa légkör. Ugye Auken kollega nő és jár kollega most nem értenek egyet. Tehát önök az, ön azt kérte, hogy zárjuk le a témát. Yes, yes, but... Uh, Tehát mondja az elnök azt, hogy azt úgy értettem, hogy le akarják zárni ezt a petíciót. Tehát nem egyeznek meg. Tehát a néppárt részéről hallottuk a véleményt. Azt hiszem, hogy ismételten szavazással kell az álláspontunkat kifejezni Jár úr az EPP részéről, Bostinári úr a szocialisták részéről. Mondták el a véleményüket, a zöldek megosztottak, tehát most egy szavazás kérnék. Elnézést kérek, hogyha valaki nyitva akarja tartani ezt a petíciót, akkor legyen, maradjon nyitva, nem az elveim ellen van ez. Péter Jár ugye választ akart a kérdésre az EU jogszabályokra vonatkozóan. Köszönöm. Auken asszony, tehát akkor egyet értenek Auken asszony javaslatával? Igen. Tehát akkor nyitva fogjuk hagyni ezt a petíciót, és további információkat kérünk ki a bizottságtól. Köszönöm szépen, most pedig áttérhetünk a 16. napi rendi pontra. Itt van tehát ez a petíció az AD Astra társasága nevében nyújtották be Verespatagi aranybányászati projekt, Rosszia Montana, Verespatak által az európai jogszabályok állítólagos megsértéséről benyújtott petíció, és Szorin Jurka, román állampolgár által benyújtott petíció hasonló témában. Itt van velünk az egyik panaszos, az egyik petícióben nyújtó Octavia Vuturescu úr az AD Astra társaság nevében 5 percet kap a témával kapcsolatosan. Köszönöm. Thank you again for the opportunity. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget, hogy eh, beszámoltak a legújabb fejleményekkel a petíciónkkal kapcsolatban, és köszönjük, hogy napirenden tartják ezt a témát. Úgy gondoljuk, hogy nagyon időszerű ez, hiszen úgy tűnik, hogy a megvitatott pontok kérdésében semmiféle előrelépés nem történt, és vannak újabb bizonyítékok, amelyek továbbra is alátámasztják az eddig is megalapozott gyanúkat ezzel a projekttel kapcsolatban. A Montán, a Verespataki e, kérdés tulajdonképpen az össztársadalmi kérdésé vált, sokak dühét kiváltottak, és nagyon komoly demonstrációkat e, váltott ki, 23 éve nem voltak ekkora tüntetések, és hát a legfontosabb politikai pártok, az érintettek, a civil társadalom felborodottságát csak alá tudjuk becsülni. Még egyszer szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy különleges figyelemmel kellene ezt a projektet követni, megfelelő hatástalományokra van szükség, és az elővigyázatosság elvének alkalmazására az Európai Unió szerződésnek cikkei alapják, és úgy gondolom, hogy ez a eszmőcsere tulajdonképpen a néhány perccel elhangzott vitát tükrözi, vagy azt erősíti meg. De nézzük meg, hogy melyik a legfontosabb kérdések a, a projekt nagyságrendekkel nagyobb, mint bármelyik Európában ciállugozással végzett aránybányászati projekt. És ha megnézzük a működtető által közreadott számokat, akkor e, érdekes dolgokat látunk. Például a román állam e, e, nyeressége arany és ezüst esetében is e, e, viszonylag magas. Egy főre jutó toxikus kár azonban több tízezer tonnára rúg, 8 négyzetméternyi ilyen szennyezett anyag jut egy főre. Itt egy nagyon-nagyon sűrűn lakott területről beszélünk, ez egy komoly vízhálózata rendelkező medencében, komoly uh, környezeti természeti javakkal, és és itt ott egy 180 méter magas gáttal kívánják a derítőmedencét és a szennyezett zagyot biztonságban tárolni, de hát itt a, ez óriási mennyiségről beszélünk, a cián a, alkalmazni kívánt mennyisége sokkal nagyobb, mint az eredetek tervezet. És a környezeti hatás tanulmány kapcsán egy olyan térképet mutat be, vagy nyújtott be a működtető, amely egyáltalán nem mutatja a geográfiai sajátosságait ennek a területnek. Ez a 70-es években megrajzott térkép azonban uh, egész más képet mutat. Mi nagyon könnyen hozzájutottunk a geológiai, román geológiai társaságtól, megkaptuk kicsekély összegért ezt a térképet, amely azt mutatja, hogy ahol a derítő medencét kívánják telepíteni, a, az hiszem nem biztos, hogy megfelelő terület lesz. Itt, itt, itt egyszerűen még nagyobb, mélyebb felmérésekre van szükség annak érdekében, hogy felmérjük, hogy milyen szivárgási veszélyek állhatnak fel. A román parlament különbizottsága előtt már a térképek megfelelőségéről nyilatkozniuk kellett az érintetteknek. Én el is hoztam magammal a geológiai társaság által biztosított térképet, hogy megtekintessék azt. Az eredeti ilyen másolatokat nagyon könnyen kaphatunk a geológiai társaságtól, bárki hozzájuthat a megfelelő térképekhez, és hát a kockázatok tekintetében valóban azt kérnénk, hogy megfelelő hatástanulmányokat végezzenek el. Nyilvánvalóan a működtető terheli a bizonyítás, de hát ők ugye, ők, ők ezt nem biztos, hogy meg akarják eh, nem, nem biztos, hogy biztosítani akarják a megfelelő információkat, de amíg nem bizonyítják azt, hogy semmiféle kár vagy veszély nem merül fel, addig nem kellene zöld utat adni ennek a projektnek. Amikor balesetek történtek e, távoli területeken, akkor sem tudtak megfelelően eljárni. Jelenleg magánbiztosítóval kívánnak szerződni a működtetők részéről, de nagyon-nagyon magas lesz ennek a, a pénzügyi garanciának a mennyisége, és örülünk, hogy ezzel kapcsolatban is felléptek a hatóságok. Azonban a biztosító, amelyet megkerestek az üzemeltetők, nem volt hajlandó biztosítást kötni az adott vállalattal, és a jövőben sem készek együttműködni az üzemeltetőkkel és a működés lezárását követő intézkedésekről se kaptunk még igazán konkrét képet. Ugye itt az elővigyázatosság elvét kell eh, követni, és ezért kérjük a bizottságot, hogy a megfelelő irányelvek eh, betartását biztosítsa a 2012-es, per 18-as új irányelvet és a többi módosított új hatályos irányelvet kérjük, hogy tartottság be az kell. Tovább bizonyítékok is azt mutatják, hogy a tervezett jövőbeni vészhelyzet intézkedések nem lesznek megfelelők. Hogyha itt baleset történik, akkor tulajdonképpen a teljes terület visszafordítatlan károkat fog szenvedni, és hát vannak két archeológiai területek, ahol fontos leletek és kulturális értékek károsoltának. És az ez évben korábban az adott történelmi jelentőség archeológiai területnek a védelmét megerősítették, és oxfordi és az Eszter Egyetem professzorai támogatták ezt. Néhány évvel ezelőtt a román kormány eh, ugyanis másképpen kívánt eljárni. Ezek a tudósok úgy vélték, hogy, hogy egyetemes értéket visel, egyetemes értéket képvisel ez az UNESCO világörökség részét is képező terület, kultúrás örökségnek pedig védelmet kellene élveznie, de hát jelenleg eh, nagyon komoly pusztítást végeznének az a bányászati projektek kapcsolatban. És hogyha elpusztulna ez a terület, akkor olyan kulturális bűnt követnének el, amelyre az elmúlt száz évben nem került el Európában, legalábbis békeidőben biztosan nem. Itt, eh, a római korban élt emberek mindennapjait eh, itt egyedülálló források és leletek mutatják be, és mindenképpen megfelelő gondossággal védelmet kell nyújtani ezeknek a területeknek. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen! Tehékoztatjuk Önt arról, hogy ezzel a témával, ezzel a kérdéssel kapcsolatban más petíciókat is kaptunk. Görög országból is kaptunk ezzel kapcsolatban megkeresést, és akkor most Mária Müller kapja meg a szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! Verespatak kérdésében három petíció érkezett be 2010, illetve 2011 Éppen Ezek, ennek kapcsán a bizottság megkereste a román hatóságokat, és tájékoztatást kért az adott bányászati projektről. Részletes információkat kaptunk ezek után a román hatóságoktól, és miután megvizsgáltuk ezeket az információkat, a bizottság 2011. december 16-án, tehát pontosan két évvel ezelőtt eljutotta a bizottság a parlamentnek az ezzel kapcsolatos észrevételeit. És az általános következtetés, amelyet levontuk, az az volt, hogy akkor uniós jogszabályokat, ne, jogszabályok megsértését nem lehetett azonosítani, már csak azért sem, mert nem kapott még engedélyt, működési engedélyt ez a bánya. Így ezt nyugalom követte eddig az évig, 2013-ig, amikor is a román kormány egy olyan törvénytervezetet fogadott el, amely kapcsolódik ehhez a projekthez, és amely bizonyos engedélyezési eljárása is hatással lehet, és hatással lehet a vízügyi helyzetre is. A bizottság rengeteg levelet kapott polgároktól, civil szervezetektől, és egy uniós pilóta kísérleti projektben először is felkérte a román parlamentet, hogy tájékoztasson bennünket erről, és, és a Rosso Montánai vállalattal egy mellékletben megállapodást kellett volna kötniük, és, és november 26-án még további információkat kértünk a román hatóságoktól, elsősorban a, a folyó eltérítésével kapcsolatban. És hát várjuk, hogy bármelyik nap megérkezzen a válasz román hatóságoktól. Múlt héten kedden a törvénytervezet, amelyet még nem fogadott el a román parlament, elutasításra került. Így a bizottság nagyon szorosan figyelmel követi az engedélyezési eljárást, a verespatiki bányászati tevékenységgel kapcsolatos engedélyek kiadását, és hát nyilvánvalóan garantálni kívánjuk azt, hogy valamennyi vonatkozó uniós jogszabálynak eleget tegyenek az üzemeltetők, elsősorban nyilván a a bányászati tevékenységgel kapcsolatban semmiféle olyan tevékenységet nem szabad megkezdeni, amelyet nem engedélyeztek, vagy amely bármiféle környezeti hatástalományjal kapcsolatos irányelvnek, vagy a nyersanyag kitermelési hulladékokról szóló irányelvnek nem felel meg. Jelen helyzetben ahogyan két évvel ezelőtt is csak azt a következtetést tudjuk levonni a bizottság részéről, hogy jelenleg jogszabály sértés nem áll fenn, mivel hogy továbbra sem engedélyezték a bányászati tevékenységet, tehát nemzeti szinten egyelőre még folyik az ezzel kapcsolatos eljárás, tehát mi ennyit tudunk jelenleg elmondani a bizottság részéről. Köszönöm szépen, Bosztinár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Románul fogok beszélni, és üdvözlöm azokat, akik hallgatnak bennünket most. Dezbatere cu mare interes. Több tíz, mi, tízezer román jelenleg figyeli ezt a témát, ezt az ügyet. Én nem változtattam meg a véleményemet e projekttel kapcsolatosan. Tehát se írásban, se szóban. Van, én továbbra is ellenzem ezt a projektet. Továbbá azt kérem, hogy maradjon nyitott, nyitva ez a petíció. Talán ma ezt lezárhatjuk, lezárhattuk volna, de nem ellenzem azt, hogy zárjuk le. Ennek a petíciónak nyitva kell maradnia. Annak érdekében, hogy a jövőben minden projekt e bányászat esetében mindenképpen megfelelő jogszabályok alapján valósuljon meg. Mellesleg engedjék meg, hogy köszönetet mondjuk, mondjak az Ad Astra társaság képviselőinek, a panaszosnak. Voltak olyan kollégák, akik egyáltalán nem tudják, hogy az utóbbi hónapokban mi is történt Romániában. Igen, egy, a román parlament létrehozott egy speciális bizottságot, amely el akarta vetni ezt a kezdeti projektet, és volt egy román törvénytervezet, amelyet az előző kormány fogadott el. A e bányászati projekt ellen nagyon nagy a közvélemény részéről is az ellenállás, két új eleme volt ennek a projektnek. Tehát olyan projektre van szükség, amely nem káros a környezetre. Semmilyen projektet, amely káros, nem lehet elfogadni. Továbbá a rendelkezésre álló lehető legjobb technológiával ellentétes projekteket nem lehet elfogadni. Tehát az Európai Bizottság azt mondja nekünk most, hogy a környezeti hatásokat még nem tanulmányozták, nincsenek meg az adatok a projekttel kapcsolatban. Hát akkor most felhívást intézek az Európai Bizottsághoz. Zárjuk le a tárgyalásokat a környezeti témában. A Zanoni jelentés foglalkozott ezzel a témával. A civil társadalom bevonása minden döntés fázisban szükséges, de jelenleg a bizottságtól semmit nem kaptunk. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a parlament ugye nem sokára befejezi a, e, ezen ciklus munkáját. A panaszos ugye eljött ide Angliából, és akkor most több százezer románnak azt mondjuk, hogy csak vitázunk a témán. Ez nem hasznos így, és nem korrekt. Éppen ezért azt kérem, hogy a petíció maradjon nyitva, és igenis, ha sokkal több információnk és valódi információink lesznek, akkor térjünk vissza erre a vitára. Fontos az, hogy minden jövőbeli bányászati projekt Romániában vagy máshol a legjobb technológiai szabályokon alapuljon. Se Bulgária, se Görögország, se Románia, se más ország számára, amelyek bányászati projekteket akarnak kifejleszteni, tehát felhívom a figyelmüket, mindenkinek be kell tartania az európai jogszabályokat. Még egyszer köszönöm a panaszosnak, hogy eljött. Elnök asszony, köszönöm szépen, Helmer úr kap szót. Elnök asszony. Köszönöm szépen. Szerintem egy dologgal tisztában kell lenni, az egész téma egy politikai futballá vált, ilyennek szoktuk ezt nevezni, ez a román politikusok számára lehetőséget kínál, hogy a, a választói céljaikat elérjék bizonyos kérdések folyamatos hangoztatásával, ami a fenntartásokat illeti itt a panaszos részéről ezek széles körök és általánosok, és aranybányászatra is vonatkozhat, bármilyen értbányászatra, infrastruktúrális fejlesztésekre, bármilyen országra vonatkoztatható, tehát meglehetősen általános levonatkozhatna ez archeológiára, vagy geológiai eredményekre, és inkább úgy tűnik az egész, hogy általános célokra használják fel ezt az ügyet, és nem azzal foglalkoznak, hogy mi igazából mi is történik. Hogyha nem jól értem, akkor javítsanak ki, hogy a szakbizottság tevékenysége az, hogy európai polgárok felhívják az európai jog sérelmére a figyelmet, és az Európai Bizottságtól egy jól indokolt választ hallottunk, ahol azt mondták el nekünk, hogy megvizsgálják, mi történik, és vagy megvizsgálták, ami történt, és az engedélyeket nem adták ki, az Európai Bizottság a mai napig nem jutott el oda, hogy azt mondhassa, hogy valamilyen európai jog sérült. Tehát sőt, ha konkrétan hallottam, akkor azt mondani, hogy nem sérült európai jog, akkor mit csinálunk itt? Egyáltalán miért foglalkozunk ezzel a petícióval? Tény az szerintem, hogy a bányászatot, elő, bányászatról először a románi jog szerint döntenek, és Románia az Európai Unió tagja. Nyilvánvalóan a bányászatra az európai jog is vonatkozik, és nem vagyok az európai jog nagy szószólója, de az ilyen jellegű rendeletek azért, vagy szabályozások meglehetősen alaposak, és végre is hajtják őket mindenek előtt, hogyha valamilyen közügyér van érintve. Aztán külön figyelek egy másik fontos témára, a körülményekre. Őszintén szólva minden, amit az emberi tevékenység okoz, az veszélyes. Tehát fölkelni, reggel veszélyes, este lefeküdni, vagy lemenni a lépcsőn is veszélyes. Tehát minden emberi tevékenység esetében találhatunk kifogást arra, hogy miért ne csináljuk meg de azért van itt egy általánosabb téma, egy szélesebb körű téma, ami nagyon aggaszt. Tényleg beruházásra van szükség, befektetésre van szükség, növekedésre van szükség, munkahelyteremtésre van szükség, iparfejlesztésre van szükség, és ha jól emlékszem, a, az egyik legkevésbé fejlett ország az Európai Unióban, és főleg ott kell munkahelyi és beruházás és ipari projekt, sokkal több, mint eddig, és, és ne, hogyha állandóan kifogásokat hangoztatunk, akkor szerintem ez komolyan, tehát hogyha ilyen megközelítést, attitűdöt alkalmazunk, eh, a saját országomról is beszélhetnek, nem Romániáról van szó valójában, automatikusan valamilyen ellenállás alakul ki mindenféle fejlesztéssel szemben, tehát eh, ártunk a beruházásnak és a jövőbeli gazdasági lehetőségeknek, és ez súlyos kár, amit okozunk. Az román nép talán inkább látja a javaslat előnyeit is, és talán végig gondolják eh, ott is, hogy adott esetben a beruházó újra gondolja az egész tervezetét, hogyha állandó kifogásokkal szembesül, és úgy gondolom, hogy ez mindenképpen Románia hátrányára, román nép, román gazdaság hátrányára lenne, hogyha ez a cég nem hajtaná végre a projektet. Tehát azt gondolom, elnézést kérek, hogy későn érkeztem. Nem tudom pontosan mi a kérdés ezért, de hogyha a kérdés az, hogy a petíció maradjon -e nyitva, semmiféle előnyét nem látom annak, hogy van egy olyan petíció, ahol nem sérül európai jog. Tehát azt gondolom, hogy észszerű lenne most bezárni ezt az egész petíciót. Köszönöm szépen, Helmer úr, Hókan asszony. Igen, Helmer kolléga az egyik legbátrabb ember itt a parlamentben. Ő mindenféle kockázatot felvállal, bármiről is van szó. Hát legyünk őszinték. A nagyszüleink óvatosabbak voltak a jövőt tekint. és úgy gondolták már akkoriban, hogy nem szabad így bánni a cianiddel, hát legyünk óvatosak. De hát dobjuk végre az óvatosság elvét itt, hogyha cianidról van szó. De szerintem nyitva kell tartani a témát. Aztán azt is hozzáteszem még, hálás vagyok, hogy ezúttal esélyt kapunk adott esetben arra, hogy megakadályozunk, megelőzzünk valamit, és nem utána jövünk. Persze, amikor már minden rosszul működött, akkor kijelentetjük, hogy hát ez nem volt jó. Tényleg, örülök annak, hogy lehetőséget kapunk a vitára. Van itt egy hosszú lista, ami felsorolja az összes jogot, amit sérülhet, vagy törvényt, amit sérülhet, és más országok is itt vannak, vannak görög, bolgár petíciók, sok minden van. Ők és itt igyekezhetünk ezeket az aggodalmakat figyelembe venni, még mielőtt rosszul alakultak volna a dolgok, és ezért azt gondolom ez egy kiváló esély, hogyha ezt az elutasítást látom a román parlamentben, épp azért van, mert vannak aggályok. természetesen egy újfajta jogot is lehet alkotni, persze ettől tartok, de mondhatják azt is, egész biztos az, hogy nem valósul meg, amitől tartok itt az új jogszabály kapcsán, de önök is tudják, újra és újra neki futnak, aztán újra és újra előfordul egy új köpönyekben, főleg az aranybányászatnál. Nagyon nehéz megoldani a dolgot anélkül, hogy jogszabályt sér, sértenének, főleg sűrűn lakott területeken. Először is köszönöm szépen az Európai Bizottságnak a jó választ. Köszönöm a román parlamentnek, hogy tényleg a megfelelő óvatossággal jártak fel, járnak el, és hálás vagyok tényleg azért, hogy mielőtt valami történik, már lépjünk. És hát amit még kérnék, a román polgárok és más állampolgárok is, tehát más országban élő polgárok kísérjék figyelemmel, mi történik, és bennünket meg tájékoztassanak arról, ami történik. Nem gondolom, hogy az arany a legsürgősebb, vagy legsürgetőbb ügy, amire szükségünk van itt tényleg vannak más projektek, el, el tudom képzelni, hogy jobban figyelnénk, tehát a természet, a jövő ügye, stb. vagy mondjuk a munkahelyt teremtés, tényleg. És, de sokkal többet lehet teremteni, mint az aranybányászattal. És nem azt kell nézni, hogy ki, akik csinálnak itt valamit, és hova megy a pénz, és ki az, aki valamit beruház. Tehát milyen jellegű munkát munkahelyet teremtenek. Hogyha mindig ezt nézzük, akkor ez egy piszkos történet lesz a végén. Nem konkrétan Romániáról beszélek. Tehát azt mondom, tartsuk nyitva, és ha jól hallom, akkor az Európai Bizottság nyomon követi szorosan a dolgot, amennyire csak teheti, és biztosítani szeretné, hogy megfelelő értékítélet szülessen, és megtegyük azt, ami fontos de szerintem világos, hogy nyitva kell tartani. Köszönöm, Mrs. Hawken, Angurakis úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem románul válaszolni, hogy a barátaim közvetlenül hallják, amit mondok. Néhány évig Romániában éltem, úgyhogy nagyon jól tudom, hogy mi is történik ebben az országban. Először is mindenképpen arra kérem önöket, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Ezt szeretném, hogy a petíció maradjon nyitva. Először is azért, mert úgy gondolom, hogy ez a romániai mozgalom, amely ellenzi ezt a projektet, nagyon széles körű. Nem igazán értem, hogy miért van ilyen nagy vízhangja ennek a mozgalomnak, hogyha ez nem lenne ennyire fontos. Aztán van egy másik dolog, amiről már szó volt. Sajnos, ahogy önök tudják, a bizottság véleménye mindig egy kicsit késő, későn érkezik. Ugye idáig nem hallottuk a bizottság véleményét. Ugye azt mondták azért, mert nem volt meg a végső döntés a projekttel kapcsolatosan. Akkor általában, amikor a végső döntéseket meghozzák, nagyon nehéz, nehéz már azokat megsemmisíteni a továbbiakban, hogyha van egy döntésünk. Továbbá a román parlament döntése. Úgy gondolom, hogy a döntés bizonyítékokon, tudományos alapon született meg. Van egy másik érv szintén, és itt szeretném ezt az érvet összekapcsolni azzal, ami Görögországban történik, ugyanis Görögországban egy hasonló helyzet állt elő. Nincs semmiféle garanciánk azzal kapcsolatosan, hogy ha valamitől félünk, az nem fog bekövetkezni. A lakosság éppen ezért erőteljesen reagál az ilyen típusú dolgokra. Nagyon sajnálom azt, hogy itt azt hallottam ebben a teremben, hogy, hogy egy szinte egy holtszerű ö, tájkép fog kialakulni az aranybányászat kapcsán. Mi pedig úgy gondoljuk, hogy itt a román ipart kell támogatni, és ez a projekt ugye ezt szorgalmazza. Különben egy neokoloniális véleményt fejezünk ki így, hogyha ezt ellenezzük, ugyanis fontos az ipari fejlesztés. Végül pedig azt szeretném javasolni, hogy ezt a petíciót tartsuk nyitva, mert olyan érvek vannak, amelyek az ország jövőjéhez kapcsolódnak. Nem csak az archeológiai, régészeti ö, emlékekre kell gondolni, vagy a természeti tájképekre, hanem a gazdasági fejlesztése is. Köszönöm, most visszaadom a szót a panaszosnak egy percben, hogy válaszoljon. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak a válaszokért, és a válaszokra válaszolva, illetve Helmer úr észrevétére válaszolva szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy mi az elővigyazatossági elvet nagyon is jó indoknál fogva emlegettük, nem azért, hogy ez egy általánosságban szeretnénk ezzel érvelni, hanem itt arra van szó, hogy ami ről itt szó van, hogyha a projekt megkapja az engedélyt, akkor nagyon sok világméretű jelentőséggel bíró régészeti lelet emlékhely pusztulhat el és ezért hivatkozunk mi jó okkal az elővigyázatosság elvére, hiszen hogyha a projekt megkapja a zöld utat és, és beindulhat, akkor már látjuk, hogy mi fog történni. Ezt már most tudjuk. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a petíciót egyértelműen nyitva fogjuk hagyni, hiszen a többség ezt kéri, hogyha ne zárjuk le ezt a petíciót, és, és hogy kiegészítsem Helmer úr hozzászólását, szeretném én is kihangsúlyozni, hogy mi mindig ugyanazon aggodalmak vezérelnek bennünket, mi, mindig szeretnénk valamit tenni annak érdekében, hogy megelőzzük a bajokat, és ne csak egy olyan Európai Uniót támogassunk, amely ami csak szankcionálni képes, és csak utólagosan tud felbírni, amikor már valamilyen baj bekövetkezett. A mi feladatunk az, hogy a megelőzést is támogassuk, ezek a, azok a célok, amelyeket szeretnénk elérni. Minden nap ezen dolgozunk ebben a szakbizottságban, hogy megvalósítsuk ezeket a célokat. Lehet sajnos nem igaz ezt elérnünk, mindig itt van ugye az Európai Bizottság, amely azt mondja, hogy hát ő nem lépett fel, nem lépett közben, mert jelen pillanatban semmiféle jogszabásértés nem történik. Köszönjük szépen, nyitva adjuk ezt a petíciót, és akkor várjuk az Európai Bizottság további megfontolásait ezzel kapcsolatban. Köszönjük, hogy benyújtotta ezt a projektet. Most pedig áttérünk a következő témára. Ez pedig egy petíció, amelyet az Ariven Francia Egyesület nyújtott be. Romanville területén egy gáztermelő üzem építéséről van szó, és van egy hasonló petíció, amelyet egy másik francia állampolgár nyújtott be, a Romanville-ben létesítendő metanizáló üzemre vonatkozó projektről. A panaszosok nincsenek jelen, tehát a bizottság képviselőinek, képviselőinek David Grimo úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Erről a petícióról szeretnék önöknek szólni. A tényeket röviden szeretném elmondani, és azt is, hogy az Európai Bizottság milyen intézkedéseket hozott e petíció kapcsán. Miről is van szó? Arról van szó, hogy egy több ágazatú központot hozzanak létre, házi hulladék kezelés terén. Párizstól nem messze Romanville-ben lenne egy szelektív hulladékgyűjtő terület, és Franciaország úgy tekinti, hogy ez egy általános érdekű szolgáltatás, ugyanis 22 Párizs közeli közös község és két párizsi kerület házi hulladékát tudnák kezelni. Ugye különböző szennyező anyagok kerülnének az atmoszférába a lakók szerint, és ezek számukra elfogadhatatlanok. A petíciókat általánosságban terjesztették be, nevezetesen ezek a petíciók semmiféle pontos jogi aspektusokat nem tartalmaznak. Mik is a kulcsdátumok? Tudni kell azt, hogy az üzemeltető 2009. májusában engedélyt kért az üzemeltetésre, és a, az engedélyt a prefektus az üzemeltetőnek 2011. januárjában adta ki. Azonban a munkálatok nem kezdődtek el, sőt le is álltak. Miért? Azért, mert egy moratóriumot hoztak létre 2012. február 1-től kezdve. És a, a lakosok, beleértve a panaszosokat, felléptek ezen projekt ellen, mert úgy gondolják, hogy ez számukra káros. A moratórium még mindig érvényben van. Auditokra is sor került, nevezetesen két auditra az INERIS és az EUREP, tehát két auditáló szerv végezte el az auditálást, és kimondták azt, hogy mindent a nemzeti jogszabályoknak megfelelően valósítottak meg. Nyilvánosságra hozták a két auditálás eredményeit, és konzultáltak a lakosokkal. Ezután arról született döntés, hogy módosítsák az engedélyezési módosítsák az engedélyezéseket, ez azt jelenti, hogy felül fogják vizsgálni az üzemeltetésről szóló engedélyt. Na most a bizottság mit is tett e két panaszsal kapcsolatosan? 2012. novemberre és 2013. februárjában kapta meg a bizottság a szakbizottságtól a kérelmet, és válaszolt a Peti szakbizottságnak. Mm, a bizottság formálisan és hivatalosan kérdéseket tehet fel a francia hatóságoknak a projektekkel kapcsolatosan. 2013 nyarán a francia hatóságok válaszoltak a bizottság kérdéseire, és a válaszok a következők. Mi, milyen ajánlások születtek? Két-három ilyen ajánlást szeretnék most itt idézni, nevezetesen javítani fognak az üzemeltetés szintjén, meg fogják erősíteni az ellenőrzést, és garantálják azt, hogy semmiféle szag és szennyező anyag nem kerülhet a levegőbe. Ami a, válasz, a francia hatóságok válaszát jelenti, a bizottság tudomásul veszi azt, hogy a, ezek a projektek a központtal kapcsolatosan a az ipari kibocsátásokról szóló irányelvhez tartoznak. Itt egy 2010-es irányelvről van szó, továbbá ez a teljes projekt a környezeti hatástanulmányokról szóló irányelv hatája alá nem esik. Tudjuk azt, hogy minden alkalommal hatástanulmányt kell végezni, továbbá a szevezó kettes irányelv hatája alá sem tartozik ez a projekt, ugyanis ne, itt házi hulladék kezelésről van szó, és nem pedig veszélyes hulladék kezeléséről. Továbbá informáltak arról is bennünket, hogy a francia közigazgatási bírósághoz fordult az egyik panaszos, és az eljárás folyik. A Montrői Párizsi közigazgatási bíróság 2013 áprilisában már egy döntést hozott, amely egész egyszerűen törli az üzemeltetésről szóló engedélyt. És kimondta azt is, hogy igen, szennyező anyagok kerülhetnek a levegőbe. Most a panaszos fellebezett a közigazgatási bíróságnál, 2014. június 16-áig kell válaszolnia a bíróságnak. Hogyha ez a feleviteli bíróság jóvá hagyja a közigazgatás, elsőfokú közigazgatási bíróság döntését, akkor akkor ez egy tény, hogyha elveti, akkor egy új eljárás kell indítani. A, minden esetre a francia hatóságok arról is értesítettek bennünket, hogy az engedélyezést, amelyet töröltek, beszüntettek, esetleg felül fogják vizsgálni a döntés értelmében. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen. Péter Jár. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, a Európai Bizottság elég jól elmagyarázta, hogy még folyik az eljárás, még a folyamat közepén járunk, még nem jogerős a bírósági ítélet, másrészt a francia hatóságok már léptek is. Összességében azt javaslom, hogy a petíció maradjon nyitva, azzal, hogy tovább figyelemmel kísérjük, és az Európai Bizottság tájékoztasson bennünket akkor, hogyha a helyszínen valami történik. Például az ítélet, a hely jóváhagyás, vagy a nem jóváhagyás megvan, akkor foglalkozhatunk ezzel. Úgy gondolom, hogy a jogállami rendszer és a petíciós rendszer kell, hogy működjön. Végül is már javulhat a helyzet, mindentől függetlenül, hogy pontosan mi lesz a végkimenet, nem tudjuk, tehát ez azért örömre adok ott, de én azt kérem, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Köszönöm, Jár úr. Hóken asszony. Egyszerűen azt szeretném mondani, hogy csak francia volt meg a dokumentum, ezzel nem vagyok elégedett. Ezért tartózkodtam a részvételtől, de nem fair a dolog szerintem. Okay, thank you. Nobody... Köszönöm, nincs más. Akkor nincs további jelentkező. Akkor a petíciót nyitva tartjuk a kérések alapján. A vitát lezárjuk ebben az ügyben. A következő pontunk jön most a szavazás. A galiciai jelentés, Vertman asszony, köszönöm szépen. 5 perc van, 6-kor kezdődik, tehát most szót kaphat, hogyha úgy gondol. Tehát vitát lehet erről folytatni, ezt nem sértheti meg ezt a jogunkat. Először Hóken asszony, én csak azt mondom, hogy a szavazás hatkor lesz. Addig érkeznek meg a kollégák, most pedig Vertman kolléganőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kérdésem van. Schulz elnök úr 12-15-kor küldött önnek egy e-mailt. Szerettem volna megtudni, hogy ennek ellenére szavazunk-e vagy pedig azzal összhangban, amit Stanok a kolléganő és én is elmondtunk már legutóbb, mi szerint szeretnénk, ha elhalasznánk a szavazást. Did you receive the email? Megkapta az e-mailt? Schulz eh, elnök úr e-mailjét. Értem én önt, értem. Csak arra vártam, hogy befejezi. Ez volt az első kérdésem. Ha nem halasztjuk el a szavazást, akkor Tatjana és én, tehát Stanoka kolléganő, módosítókat készített elő eh, az ajánlásokhoz. Ebben az esetben hát ez lényegesen megváltoztatja a szöveget, és ezt látnék kell. Eh, kiegészítésképpen azt kérjük még, hogy egy eltérő vélemény, amit előkészítettünk eh, Tatjánával, ez most mellékletként hozzákerült a dokumentumhoz, a munkadokumentumhoz, és eh, a szakbizottság elfogadja el. Szanuka asszony. Igen. Szeretném elmagyarázni, hogy miért nem vettem részt a vitán. Az elmúlt ülésen az előterjesztett dokumentum, amiről ma szavazni kéne, ez véleményem szerint ez a szabályok sérelme mellett született meg, így került kidolgozásra. E, azt hiszem, hogy be kell tartani a szabály az AFKO szakbizottságnak az e, a szabályokat számomra nem megfelelő, hogy részt vegyek a mai szavazáson, annak ellenére, hogy módosítókat terjesztettünk elő, mert a módosítókat terjesztenek elő, mint Angélika Vertmán az imént elmondta. Nem tudtuk, hogy ez a leíró rész ahogyan az elnök ezt előterjesztette, anélkül, hogy konzultált volna velünk kettőnkkel, és nincs lehetőség arra, hogy ezt módosítsuk a mi részünkről. Annak ellenére, hogy három delegációs tag többséggel vannunk, tehát nem szoktam eltérő véleményeket megfogalmazni, és a demokráciában szerintem a többségi vélemény alapvetően iránymutató, de nem tudtunk módosítókat előterjeszteni. Kérem, hogy ne tartsuk meg a szavazást. Hoken asszony, el kell, hogy mondjam, meg vagyok döbbenve az egész eljárással kapcsolatban. Világos szabályaink vannak, és mi történik, már több egyszer, nem véd bennünket a szabály, hogyha van egy többség, amelyik folytatni akarja azt, hogy figyelme kivagyják a szabályokat, akkor megteszik. És ez a leíró része, Tehát itt a háromtagú küldöttségen belül a többség egy eltérő véleményt fogalmazott, mert és ezt nem veszik figyelembe, akkor ezzel aláássák a munkánkat. Ez nagyon-nagyon sajnálatos. Angelika Wertmann és Tatjana a álláspontját, az ő véleményüket fontos, hogy mellékletként csatolják a jelentéshez. Ha ezt nem biztosítják, a akkor akár le is húzhatjuk a rolót. Thank you to you all uh, for repeating uh, your position. Köszönjük szépen, hogy megismételte az álláspontját. És a mai ülésre ugye megkapták a dokumentumokat, és és köszönetet szeretnék mondani Zanok asszonynak és Veltman asszonynak azért, hogy írtak Schulz úrnak, és köszönet illeti Martin Schulzot is, aki egy levelet írt nekem, amelyben az én döntésemet támogatja. Pillanat, Zanok asszony. Ez egy nyilvános levél. Fel, felolvasom. Ez arról szól, hogy hogy én, illetve ön, mint elnök asszony, a szakbizottság elnökeként bizonyára mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy konszenzusra jussanak ebben az ügyben, méghozzá az eljárási szabályzat által meghatározottaknak megfelelő. És én most valóban megtettem mindent tehetőd, én így értelmezem a szabályokat, a jogi szolgált véleményét elolvasva, illetve az AFKO szakbizottság véleményét olvasva én erre jutottam, és úgy gondolom, hogy úgy járok el, ahogyan azt tőlem Sóc úr kérte. És most pedig elértünk a szavazáshoz, nem folytatjuk a vitát ezzel kapcsolatban, megnyitom a szavazást. És ahogy a Mártin Schulz levelében kérte tőlem, az eredményről tájékoztatni fogom. én feladatom, hogy a döntésem ért vállaljam a felelősséget. Tudom, hogy ez egy nagyon vitatott és kényes helyzet, de én vállalom ezért a teljes felelősséget. One moment, Mrs. Mrs. Yes, sorry. On. Auken asszony. Utolsó hozzászólás. Quiero expresar mi solidaridad con én szeretném a szolidaritásomat kifejezni Tatján ez Danuka képviselő asszonya. Én csak támogatni tudom azt, amit elmondott. Az itt kifejezése jutatott vélemény mindenképpen a kisebbség véleménye lesz, amennyiben ezt itt elfogadjuk, és csak uh, hozzá tudok járulni, vagy csatlakozni tudok Zanak asszony véleményéhez. Úgy gondolom, hogy a parlament reprezentativitását itt nem tartják tiszteletben, és hát ennek lesznek még következményei, és most pedig akkor megnyitom a szavazást. Amendment 2. Kettes módosító mellette kiszavaz, ellene? tartózkodás. Ezt elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitottam, és akkor le is zárom, vagy még ne zárjam le a szavazást? Lezárom a szavazást, és megismételjük. Egy pillanat. Iturgasz úr, kérek egy percet. Egy pillanat, megismételjük a szavazást. De tájékoztat kell önt és jár urat arról, hogy csak 11 képviselőjük van itt ebben a szakbizottságban, de 13-an szavaztak. Jár úr, 11 képviselők szavazzon. Yes, yes, yes, to Mr. Jár, so. Jár úr, igen. So, two please, two please have... Ellenőrizzük, Vertman azt, hogy nem kell aggódni. Ugye 11 e vannak a néppártban. Kalaszka Bobinszkát nem helyettesítik. Point of order. Point of order. No, no, we have to be 12. 12. Señor, me, point of order. Yes. yes. Napi kérdés, ügyrendi kérdés. Ügyeledi kérdés, mit mondtam? A néppártnak 12 tagja van. Elnök hogy majdnem 5 éve egyébként. 12-en szavaztunk, most kérem nem mondja nekünk, hogy 11 szavazatunk van. 12 van. Bizony. Majdnem 5 éve. Kérem ellenőrizzék hogyha most a titkárság azt akarja mondani, hogy csak 11-en vagy vannak, akkor azt tisztázni kell. Elég nagy baj lenne, ha a titkárság elvenne egy szavazatot a néppártól. Fernández úr, ügyrendi kérdés? Azt hiszem, elfelejtettem a kártyámat, nincsen nálam szavazókártya, úgyhogy készfeltartással szavazok, vagy a névkártyámmal néppárti ügyrendi kérdés. Egy pillanat. Aki regisztrál volt az ülésén, ugye, és itt vannak a pottagok is? Hauken asszony, ez nem így van. Jelen lehetnek a szavazáskor. Arról van szó, ugye? Tehát szavazáskor kell itt lenni, jó, a javítom magam, 12 12-en vannak, és 11-en szavaznak. Megnyitom a szavazást a második módosítóról. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-10 tartózkodás nincs. 10 plusz 1 tartózkodás nélkül 13-11, tehát elfogadtuk a módosítót. Hármas módosító. Mellette ellenszavazat. Plusz Ugyanaz volt szavazás. Elutasítva. Négyes módosító, két részben szavazzunk. Az első rész két részben szavazunk. Ez nem egy utolsó, és lehetővé tettem. Két részben szavazzunk, lehetővé tettem ezt. Ki támogatja az első részt? Az előadó. Miért beszélhetne az előadó? Madame la que sur... Elnök asszony, szeretnék valamit tudni. E módosítóval kapcsolatosan, ugye itt két részről van szó, tehát szeretnénk tudni, hogy miről is szavazunk. Az EPP részéről mi azt javasoljuk, hogy támogassuk a egyik részt, és a másikat nem. De most melyik, először mire, melyik részre szavazunk? Szerepel a listán. Első rész. Negyedik módosító. Egy szó nélkül, ugye, az első. Ja, Ferol, Ferol szó nélkül. Who is in favor? Ki támogatja? Tehát nincs benne a szó, hogy Ferol. Ki támogatja ebben a formában? Ellene ki van? Senki sem szavaz ellene? Tartózkodás? Ezzel az első részt elfogadtuk. Akkor a másodikról nem kell szavazni. Nincs elutasítva, nem arról van szó. fogyottá vált. Hatos módosító. Támogatja. Ellene tartózkodás, ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Itt az urat, akinél nincs kártya, ő mellette szavaz. De és akkor nem jó eredményt mondtam? Szerintem újra kell. Jó, tehát én nem jól szavaztam. Ja. 12 kétten vannak mellette, nekem javítanom kell a saját szavazatomat. Akkor egy pillanat. 12-en mellette, 12-en mellette szavaznak, hozzá kell még adni az ő szavazatát, és 13-an ellene. Ezzel elutasították a módosítót. A hetes módosító, szóbeli módosítóval. Van-e valaki, aki a szóbelit nem szeretné? Ki támogatja a hetes módosítót? Ellenszavazat. Ellenőrizni kell. Szerintem elektronikusan szavazunk, mindig jobb az úgy, úgy vélem, sokan vagyunk. Tehát a hetesről megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. 11-13 arányban elutasítva. 11 plusz 1, igen. 11 plusz 1. 11 plusz 1, az 12. 12-en mellette, 13-an ellen, tartózkodás nincs. Ezzel elutasították a módosítót. Viszont ugye akkor visszavonják, a 7-es elfogadják a következőt. 9-es módosító is Azt hiszem a szöveg kétértelmű, Meyer úrra néztem. Vissza, visszavonja, ha a szóbeli módosítót elfogadják. Tehát a szóbelit elfogadták, de aztán a módosítót nem. Jó, tehát akkor nem akarja visszavonni, szavazzunk róla, akkor mégis nem. Akkor így kell látni. Én nyolcasról megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11 plusz 1 mellette 13 ellen tartózkodás nincs. Ezzel elutasítva. 9-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 6-an mellette szavaztak. Fernández úr? Mellette szavaz. 6 plusz 1 mellette. 13 ellenszavazat, 5 tartózkodás. A módosított ezzel elutasították. Amendment. Következik a 11-es módosító. Megnyitom a szavazást a 11-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Huszonnégy szavazattal elfogadva. Következik a 12-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 szavazattal elfogadva 24 lett. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ah! Oké. Okay. So, öten mellette, huszan ellene, nem volt tartózkodás, tehát plusz egy mellette, tehát hat de ezzel is elutasítottuk. 14-es módosító következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Öt plusz egy mellette, 13-an ellene, hat tartózkodással elutasítva. 15-ös módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhárom mellette, tizenkettő plusz egy ellene, nulla tartózkodással a módosítót elutasítottuk. 16-os módosító, tehát elutasítottuk az előzőt 13-13 ellenében. Következik a 16-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ismételten ugyanaz az eredmény 13-13, Tehát 13-an mellette, 13-an ellene, elutasítva tehát. 17-es módosító, megnyitom a szavazást. Egy pillanatot kérek, mondja az elnök asszony. Simplemente, señora presidenta, le pediría a la secretaria... Elnök asszony, azt szeretném, hogy a titkárság segítsen bennünket a szavazásban. Ne akadályozza a szavazást. Kérem, hogy a titkárság tegyen valamit, hogy könnyítsük meg a szavazási eljárást. 18-as módosító következik, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 5 plusz 1 mellette, 11 ellene, 8 tartózkodással elutasítva. 19-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 13-an mellette, 12 plusz 1 ellene, nulla tartózkodás elutasítva. 20-as módosító. Lezártam a szavazást. 5 plusz 1 mellette, 12 ellene, 8 tartózkodással elutasítva. 21-es két részben az első részre szavazzunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, tizenkettő plusz egy mellette, 13 ellene, tehát elutasítva második részre szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 5 plusz 1 mellette, 13 ellene, 7 tartózkodással elutasítva. 22-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 5 plusz 1 mellette, 20 ellene, nem volt tartózkodás, elutasítva. 23-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Három plusz egy mellette, 20 ellene, két tartózkodással elutasítva. 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-en mellette, 6 plusz 1 ellene, 7 tartózkodással elfogadva. 25-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Öt plusz egy mellette, 12 ellene, 9 tartózkodás elutasítva. 26-os módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Huszonhat plusz egy mellette huszonhétről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 plusz egy mellette nem volt ellenszavazat, nem volt tartózkodás. Elfogadva 28-asról megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 5 plusz 1 mellett 12 ellene, 9 tartózkodással elutasítva, 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 mellette 3 plusz 1 elleneké tartózkodással elfogadva. 30-as módosító kettő részben első részre szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 26 mellett elfogadva, tehát második részre szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 plusz 1, 13-an mellette, 13-an ellene, elutasítva. 31, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 5 plusz 1 mellett, 11 ellene, 9 tartózkodás elutasítva. 32-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 5 plusz 1 ellene, elfogadva. 33-as nem, ez okafogyottá válik, 34-es következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugye mindenki szavazott, ugye? De lezártam a szavazást. 5, Öt, 5 en mellette. 5 plusz 1 mellette, 20 ellene, elutasítva. Egy pillanatot kérek, kedves kollégák! Yes, it's okay. Rendben van. Mind nagyon komolyan szavazunk, remélem. Nagyon-nagyon komolyak akarunk lenni, tehát ellenőrizzük le, azt kéri a titkárság. 35-ös első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 mellette egy ellenszavazattal elfogadva. Második részről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 13-an ellene. 36. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26 mellette, egy tartózkodással elfogadva, 37-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 27-en mellette elfogadva, 38-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonhat mellette, egy tartózkodással elfogadva, 39, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 mellette, 13 ellene elfogadva. Negyvenes következik. Megnyitom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 41-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. hatan mellette, 11 ellene, 9 tartózkodással elutasítva, 42-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 6 mellette, 12 ellene, 9 tartózkodással elutasítva, 44-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. hatan mellette, 12-en ellene, 9 tartózkodással elutasítva, 43-as módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 13 14-en mellette, 13-an ellene, elfogadva. 45-ös módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizennégy mellette, tizenegy ellene, egy tartózkodással elfogadva, 46-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hatan mellette, 12 ellene, 8 tartózkodással elutasítva. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Öten mellette, 12 ellene, 9 tartózkodással elutasítva. 48-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 6 mellette, 13-an ellene, 8 tartózkodással elutasítva. 49-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-an mellette egy tartózkodással elfogadva. 50-es, két részben az első rész, az első részre szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 25-en mellette egy tartózkodással elfogadva. Második részre szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 a mellette, 80 ellene egy tartózkodással elfogadva. 51-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 13-an mellette, 6-an ellene, 8 tartózkodással elfogadva. 52-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát igen szavazat, 20 nem szavazat, egy tartózkodás elutasítva. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 6 igen szavazat, 20 ellen szavazat, 1 tartózkodás elutasítva. 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen szavazat, 6 ellen szavazat, elfogadva. 55-ös. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Hat igen szavazat, 20 ellen szavazat elutasítva. 56-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen szavazat, 6 ellen szavazat, jóváhagyva. 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 6 igen, 12 nem szavazat, 9 tartózkodás, elutasítva. 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenhárom igen szavazat, 12 szavazat, egy tartózkodás elfogadva. 60-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 6 igen, 21 nem szavazat, elutasítva 61-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 6 igen, 13 szavazat, 8 tartózkodás. Elutasítva. 62-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 6 igen szavazat, 21 ellen szavazat, elutasítva 63-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22 igen szavazat, 4 tartózkodás elfogadva. 64-es, illetve 65-ös, 64-es és 65-ös, ezek azonosak, vagy mégsem? Tehát a 64-es azonos a 65-össel, jól értem? Akkor közösen szavazunk, együtt szavazunk 64-esről és 65-ösről. Megnyitom a szavazást, tehát mindkét módosítóról együttesen szavazunk. Lezárom a szavazást. Tizenkettő igen szavazat. Fernandez úr, ön hogyan szavaz akkor? 13 igen szavazat. 13 és ön is szavazott? Tehát 14 igen szavazott, 13 ellen szavazott, akkor elfogadva. Huszonhét szavazatunk van Fernandez úrral együtt, akinek ugye nincs szavazókártyája. Ellenőriztük. Igen, a 27 szavazat így jön ki a szocialisták és a lépát részéről, tehát a számok stimmelnek. 66-osról módos, 66-os módosítóról szavazunk. Lezárom a szavazást. 26 igen szavazat. Elfogadva. 67-es. Megnyitom a szavazást. 67-es. Lezárom a szavazást. 20 igen szavazat, 5 ellenszavazat, illetve 6 ellenszavazat elfogadva. 68-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen szavazat, 6 ellenszavazat elfogadva. 69-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Két igen szavazat, 16 ellen szavazat, 8 tartózkodás elutasítva. 70-esre szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17 igen szavazat, 1 ellen szavazat, 8 tartózkodás elfogadva. 71-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 14 igen szavazat, 13 ellen szavazat elfogadva. 72-es. Megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást. 14 igen szavazat, 13 ellen szavazat elfogadva. 73-as, megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezárom a szavazást. 15 mellett 11 ellen elfogadva. 74-es következik. Megnyitom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 6 mellette, 21 ellen elutasítva. 76-os. Megnyitom. Lezárom. Tizennégy mellette, 13 ellen elfogadva, 77-es. Lezárom. 26 mellette elfogadva. 78-as, megnyitom. Lezárom. 6 mellette, 21-en ellen, elutasítva. 79-es, megnyitom. Lezárom. 26 mellett elfogadva. 80-as megnyitom lezárom. Huszonöten mellette egy tartózkodás elfogadva. 81-es. Lezárom. 26 en elfogadták, elfogadva. 82-es mellett. Ö, megnyitom a szavazást. Lezárom. 60 mellette 13 ellene 8 tartózkodással elutasítva. 83-as, megnyitom. Lezárom. Tizennégyen mellette, 13 ellene elfogadva. 84-es, megnyitom. Lezárom. 13-a mellette, 12-en ellene egy tartózkodással elfogadva. Ezek után a végszavazás következik az egész dokumentumról. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 6-an ellene. Ezzel a munkadokumentumot elfogadták. Köszönöm mindenkinek. Ezzel a szavazással az ülés végére értünk. Köszönöm. Merry Christmas to you all. Best wishes. Buon Natale.